colleagues, ladies and gentlemen, let's get started. Hogy kezdjük el. Kezdjük el, szavazással kezdjük. Hadd kérjem a figyelmüket. And let me thank the chairpersons for... Hadd köszönjem meg az elnököknek, hogy együttesen ülünk itt, talán először tesszük. Um, let's start by items. 16-os ponttal kezdünk. Uh, about the entering into... Kérem, kérem. deciding on entering into... Melynek témája? Tárgyalások megkezdése tanácsról és a bizottsággal annak érdekében, hogy a második olvasatban való megállapodás megszülessen. Talán tudják, a korábbi előadó úgy döntött, hogy lemond erről a munkáról. Én vagyok tehát az új jelentéstevő. Én azt javaslom ilyenként, hogy kezdjük el a tárgyalásokat. És fogadjuk el a joga, jogalkotási állásfoglalást, amely a tárgyaló tím felhatalmazását tartalmazza, és a tárgyaló tím tagjai lesznek az elnök, jelentőstevő árnyékeladók, Zalewski, Arif, Ranaldi, Pfeffer, Sturdy és Scholz képviselők. Voltaképpen erről fogunk szavazni. Elektronikus szavazást tartunk. Megnyitom a szavazást. Egyel több néppárti képviselő van. Lezárom a szavazást. 27-en mellette szavaztak, egy ellenszavazat. Így elfogadtuk a javaslatot. 16a pont ahogy ma reggel bejelentettük, ez kiegészítéseként került a napirendre, közösségi rendszer, a kettős felhasználású cikkek és technológiák exportjára vonatkozóan kompromisszumot sikerült létrehozni a tanácssal. Köszönet érte. Jelentéstevünk kiváló munkája, illeti köszönet Leichfried úr, valamint Gaspari, Sturdy, Rinaldi és Butikó felképviselőknek, és a magyar elnökségnek. valamint a bizottságnak köszönhetjük. Mielőtt elkezdenénk a voltaképpen és szavazást, önök közfordulok, vajon kívánják-e kommentálni ezt a végső kompromisszumot. Először jelentéstevőnek adnám meg a szót, Leichtfried úr. Van a megállapodása kapcsolatban megjegyzés? Nincs megjegyzés. Akkor szavazzunk. Hatvankettes számú módos, nem, ötvenkettes bocsánat amely egy már elve konszolidált kompromisszumos megállapodás a három oldalú intézményközi megbeszélést követően. No, erre nyitom meg a szavazást. And the vote is closed. Lezárom. Huszonhárma mellette szavaztak, öt ellene, Most viszont a végszavazás a módosított bizottsági javaslatról szól, megnyitom a szavazást. And the vote is... Lezárom a szavazást. Az eredmény ugyanaz, 23 mellette, 5 ellene. Végül a jogalkotási javaslat tervezetre nyitom meg a szavazást. Lezárom. Ugyanaz az eredmény. 23 mellette, 5 ellene. Tizenhat B napirendi pont. Európai Parlament és a Tanács tervezete bizonyos iránymutatások alkalmazásáról export hitelek tárgyában Jannik Zsadó a jelentéstevő. Itt is sikerült kompromisszumot kialakítani a tanácssal. Hála a jelentéstevőnek és az árnyékelődőknek. Kaspari Szuszász, Szaradi Rinaldi képviselőnek. Jannik Zsadó, kívánok kommentálni ezt a kompromisszumos megállapodást? Rendben, kezdjük el a szavazást. 24-es módosító. 4. A három oldalon megbeszélt utáni konszolidált kompromisszum, megnyitom rá a szavazást. Lezárom. 26-a mellette voltak, egy ellenet. Lássuk a bizottság módosított javaslatára, mi lesz az eredmény, megnyitom a szavazást. Lezárom. 27 szavazatból 27 mellette. Most pedig a végszavazásra, a teljes jogalkotási, javaslat tervezetre megnyitom a szavazást. Lezárom. 27 mellette egy ellene. Gratulálok a jelentéstevőnek. 17-es napirendi pont. Jelentés tervezet. Hát természetes sorrend szerint haladunk a ma reggeli változtatásokkal. Úgyhogy én határozom el a sorrendet, 17-es. Egyes elavult tanácsi jogi aktusok hatályon kívül helyezése a cím. Én vagyok a jelentéstevő. Saját módosítom tárgyában kellene szavaznunk. Az összes módosítómat egyszerre szavazhatjuk, ki van mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Most akkor a végszavazás a módosított javaslatra. Nyitom a szavazást. Lezárom. 27 mellette egy ellene. A teljes jogalkotási javaslat átfogás tervezetre megnyitom a szavazást. Lezárom. Az eredmény 27 mellette egy tartózkodás. Nem is kell gratulálni az előadónak. 18-as rendi pont. Egy rendelet hatályon kívül helyezése, pontosabban a 429 per 73 és a 215 per 2000 LK rendeletek hatályon kívül helyezéséről. Ott parlamentos tanács jó együttműködést tanúsított ebben a témában, és a, a bizottság támogatását élvezve sikerül, tehát a feleknek megállapodásra jutni ebben a témában. Szavazunk a módosítókról. kivéve a hetes számú módosítót. A preambulum hármas pontja kimarad a, a blokk szavazásból, tehát az összes módosítóról fogunk most szavazni, kivéve a hármas preambulumban levő, az a hetes és a kettes. Az összes többi blokkban szavazása kerül most mellette, ellene tartózkodók Elfogadtuk. Lássuk a hetes szám módosított mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Kettes módosító okafogyott lett. A bizottsági javaslatra szavazunk, megnyitom a szavazást. is closed. Lezárom. And to six, uh... 26 mellette egy ellene. Most pedig a jogalkotási állásfoglalás tervezet egészéről megnyitom a szavazást. Lezárom. 27 mellette, egy ellene. Menjünk tovább a 19-es naprendi pontra. 2009-es EK tanácsrendelet módosítása a kettős felhasználási termékek kivitelezésére, átadására, átszállítására vonatkozó ellenőrzési rendszer tárgyában. Módosító nem született, úgyhogy szavazzunk akkor a bizottság javaslatára. Megnyitom. Lezárom. 25 mellette kett, egy ellene kettő tartózkodás. Nézzük meg az egész állásfogás tervezetre vonatkozó eredményt. Megítom a szavazást. Lezárom. Extra socialist, not any longer, and vote. Egy plusz szocialista képviselő volt. 25 mellette egy ellene kettő tartózkodás. Húzasnak lenni pont. Tíz oldalnyi módosító. Ez az új európai kereskedelem politikáról szóló vélemény tervezett a kétszer utas stratégia keretében Daniel Kasparia az előadónk. Lássuk a szavazás eredményét. 23-as kompromisszos módosító mellette, ellene tartózkodok elfogadó. Amendment number one in five. Egyes módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene tartózkodók Nézzük meg géppel. Kettes. Módosító. Elvetettük. Hármas módosító mellette. Ellene. Tartózkodok. elvetettük. Négyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodok. elvetettük Ötös mellette ellene tartózkodók elvetettük. Hatos mellette ellene tartózkodók elvetettük. Hatos. Megnyitom a hatosra a szavazást, nézzük meg éppen. Lezárom. Elfogadtuk. Hetes. Mellette ellene tartózkodó elvetettük. Nyolcas. mellette ellene tartózkodó Mi, mi a helyzet a néppártnál? Mellette? Elfogadtuk. Nézzük meg géppel a nyolcast, megnyitom a szavazást. Nyolcas. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elvetettük. Kilences. mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Nézzük meg éppel a kilencest. megnyitom a szavazást. Megnyitom a kilencesre, lezárom. Elvetettük. Tíz mellette ellene tartózkodók elvetettük. 11-es mellette, ellene, tartózkodók elvetettük. 12-es mellette, ellene, tartózkodók elvetettük. 13-as mellette, ellene, tartózkodók elvetettük. 14 mellett, ellene, tartózkodók elvetettük. 15 mellette, ellene, tartózkodók elvetettük. 16 mellette, ellene, tartózkodó, elvetve. Szóbeli módosító egyes számmal az empreambulum bekezdésre. Van ellenvetés a szóbeli beterjesztés ellen? Nincs, akkor hol a szóbeli módosító? Akkor ismerik. Szavazzunk róla mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Egyes kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 17 nem, visszavonták. 18 okafogyott, kettes kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 10 nem, 23-as. 23-as. Módosító mellette, ellene, tartózkodó, elvetettük. 24 mellette, ellene, tartózkodó, elvetető. 26 mellette, ellene, tartózkodó, elvetve. 27 mellette, ellene, elvetve. 28 mellette, ellene tartózkodok, elvedettük. Hármas kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 32-es mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. Nézzük meg a 32-esnek, mi lett a sorsa. Megnyitom géppel a szavazást. Lezárom. Elvetve. 33 mellette, ellene. Tartózkodók elfogadva. A 34-es és a 35-ös együtt, mert hogy ugyanaz a kettő, 34-35 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 36. Mellette ellene Tartózkodó? elfogadtuk. 37 mellette ellene Tartózkodó? elfogadtuk. 38 mellette ellene Tartózkodó? elvetve. Kettes számú szóbeli módosító mellette ellene bocsánat, van-e ellenvetés a szóbeli módosító beterjesztése ellen? Elnök úr, igen, köszönöm. A szóbeli módosító Tehát a szóbeli módosító, amely most a, kinyomtatásban van a szavazólistán, listán, az a kapcsolatban egy kis módosítást javasolnék. A szocialistákkal ezzel egyeztettem, azaz a, a szóbeli módosítról szavazhatunk, de a legally, azaz e, jogilag kifejezés nélkül. Ennyi volna a módosítása a módosításnak. Legally. Tehát a legally, azaz jogilag nélkül. Rendben van így? Ha igen, akkor akkor az így módosított szóbeli módosítóra szavazunk. Ki van mellette? Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. A négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Ötös számú kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 44-es módosító mellette ellene tartózkodók elvetve. Nézzük meg, géppel ellenőrizzük a 44-es módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elvetettük. Hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 48-as számú mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ellenőrizzük a 48-ast, megírom a szavazást. Lezárom. Elvezettük, tényleg. 49-es módosító mellette 49-esről van szó. Nem oka fogyott, mert a 48-as nem fogadtuk el. 48 ast nem került elfogadásra, így módon szavazhatunk a 49-esről. Mellette. Ellenem. Tartózkodók. Elvetettük. 50. Mellette nem. tartózkodók elvetve. 51-es mellette ellene tartózkodók elvetve. 52-es mellette ellene tartózkodók elvetve. 7-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadva. 59-es és 60-as együtt, mert hogy azonos a tartalmuk, mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Nézzük meg géppel 59-es, 60-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Valóban elutasítottuk. 61 és 62-es. És 63-as. Együtt kerülnek szavazásra, ám részenkénti szavazásban az, most az első részről szavazzunk. A 61, 62-es, 63-as módosító első részéről mellette. Ellene? tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 68 mellett, ellene, tartózkodók, elvetettük. 64 mellett, ellene, tartózkodók, elvetve. Hatvanöt. 66-67 együtt kerül szavazásra. Mellette. Ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. 69-es mellett. Ellene. Tartózkodok, elvetettük. 8-as kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. 9-es kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodó, elfogadtuk. 92-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Itt 11-es számú kompromisszumos módosító. Részenként három részben szavazunk. Első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 101-es módosító mellette, mellette ellene tartózkodók elvetettük. 97-es mellette ellene tartózkodók elvetettük. 102-es mellette ellene tartózkodók. Nézzük meg géppel, a 102-es módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom. Oh. How was it possible? Hogy lehetséges ez az eredmény? Mindenki jó magasra tegye a kezét. Um, 103. 103 in favor. 103-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 104 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 105 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 106 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 108 részenként. Nem, bocsánat, rosszul láttam, mondja az elnök úr. Tehát 108 mellette, ellene, elutasítottuk. 17-es bekezdésről szavazunk részenként. Az első az az, hogy kitöröljük a szavakat focusing on. Tehát, aki emellett van, azt tegye fel a kezét. Velene. Tartózkodás elfogadtuk. És a második szavazás, kitöröljük azt, hogy before making any commitments, ki van emellett, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 109-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 110 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Száz 13-as következik mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 114 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 115-ös mellette ellene tartózkodás. Nem vagyok benne biztos. Ellenőrizzük a szabadást A szabadást jó, megnyitom. A 115-ösről Gianluca Sosta most tehát elektronikusan ellenőriztük, lezárom, és elfogadtuk. Nem látok jól, úgy látszik. 110, bocsánat, 13-as kompromisszum mellette 13A, elnézést kér az elnök úr, tehát a 13A mellett ki van. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13B mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk ezt is. Most pedig a 124-es következik. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 14A kompromisszós módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, most pedig a 15-ös kompromisszumos módosító következik, részenként fogunk erről szavazni, három részben még hozzá. Az első rész mellett kíván ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész az a szó, hogy szám mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, és a harmadik rész következik mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor mi volt a részenkénti szavazás értelme? Kérdezi az elnök. Let's move to page 14. Comprom- a szavazólista 14. oldalán tartunk, 16-os kompromisszumos módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 100. 48-as következik, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Még a 149-es jön először. Elfelejtette a szóbeli módosítót elnök órát, akkor ismételjük meg, mert volt szóbeli módosító a 148-as módosítóhoz. Maria de Szernyi és Nicolò Rinaldi nyújtotta be ezt. Bárkinek van-e ellenvetése a módosító benyújtása ellen? Nincs, tehát akkor Asia to Africa and Latin America, ez, ez a szöveg. Van-e valakinek ellenvetése? Nincs, akkor szavazzunk még egyszer a módosítással együtt, tehát a szobli módosítóval együtt, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor jöhet a 149-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hármas szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Amendment number 150. 150-es jön mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 151-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Most jön a 152 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 153 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 17-es kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 158-as módosító következik, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 159-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 160-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Jó, ellenőrizzük akkor a 160-as módosítót, megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 161-es jön mellette. Ellene. Tartózkodás utasítottuk. 162 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Ellenőrizzük a 162-est. Megnyitom a szavazást. És elutasítottuk valóban, lezártam a szavazást. 163-as következik, ellete ellene tartózkodás elutasítottuk, 164-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 165 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, 166 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 167-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük. Jó, nézzük meg a 167-est, mondja az elnök úr. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Hiányzik egy szavazat. 27 27. Tehát nem emelik föl a kezüket, ugye? Az a baj. 18-as módosító mellette, kompromisszumos ellene, tartózkodás. Elfogadtuk, és most következik a 176-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 177 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es kompromisszus módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Jön a 179-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 180 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük a 180-as, tehát a 180-asról megnyitom a szavazást. Lezárom. Na most akkor mi jön? A 20-as kompromisszumos módosító mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk. Compromise amendments. A 20-as kompromisszumos módosítót akkor ellenőrizzük, megnyitom. And the vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. 187-es következik, mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 188 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 28-as kompromisszós módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük a 28-as kompromisszumos módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. 190-es módosító két részben. Jegy visszavonták, bocsánat, mondja az elnök úr. Tehát akkor 195-ös következik mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. szóbeli van itt közbe, tehát akkor a négyes szóbeli módosító, van valakinek ellenvetése, a módosító benyújtása ellen nincs, akkor a négyes szóbeli módosítóról szavazunk. Az előzőről van szó, hangzik a képviselők bekiabálása az elnök úrnak. What is the problem? This, is oral amendment number four. A négyes módosítóról van szó. Daniel a módosító. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 197-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 21-es kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 21-es kompromisszumos módosító, 21A, bocsánat, mondja az elnök úr, ki van mellette? Ellene tartózkodás elutasítottuk ellenőrizzük a 21-es, 21A kompromisszumos módosítót. Megnyitom. And the vote is closed. Lezárom. És valóban elutasítottuk. Elnézést kérek, elfogadtuk, mondja az elnök úr. Hát 16-an szavaztak mellette, és 12-en ellene. Akkor most következik a 211-es ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 22-es kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodást elfogadtuk, es jön, ki van mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Jönnek a DEVE bizottság módosítói Szóval, so, amendment deve 2 in favor. A kettesről fogunk szavazni. Deve 2 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Deve három mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Deve öt mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Ezt a kérdést már felvetették, mondja az elnök úr, és ellenezték is, tehát külön-külön kell végigmenni. De behetes mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A 18-as jön mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Jönnek az ittre módosítók, és ebből is a négyessel fogunk kezdeni. Mellette ellene tartózkodás elutasítva, és a 12-es következik mellette ellene tartózkodás. Azt elfogadtuk. Jönnek Jaj, még a 20-as itt van, az ittre 20-as, részenként kell szavazni. Az első rész ki van mellette? Kellene? tartózkodás, elutasítottuk, második rész. Jó, ellenőrizzük az ittre 20-as első részét. Tehát a 20-as első része, megnyitom. Lezárom. És elutasítottuk. fáradnak, ugye? Nem volt egy percük sem ebédelni. Legalábbis nekem nem, úgyhogy én azonnal éhen halok. Második rész következik. Tehát még mindig a 20-asnál tartunk. Ittre 20 második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítató. Jönnek az IMCO módosítói. Az egyes mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. A hetes következik, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Nyolcas, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Kilences mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Tízes mellette, ellene, elutasítottuk. Ellenőrizzük, tehát az inkor tízest ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És valóban elutasítottuk. Az IMCO 14-es következik, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, és 16-os ez az utolsó, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Na, akkor végszavazás. Tehát a jelentéstervezetről, az így módosított jelentéstervezetről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. 23-an szavaztak mellette, 4-en ellene, és volt egy tartózkodás. Gratulálunk az előadónak, és mindenki másnak is, aki hozzájárult ehhez a nagyon fontos anyaghoz. Now 21. File, please. Have not... Kérem, legyenek csendben. Kérem, legyenek csendben. A 21-es következik, az EU és a Svájc között létrejött a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek eredet megjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek oltalmáról szóló megállapodás. Az előadó Gladfelder Béla. A végszavazás az ajánlástervezetről. Hozzájárulási eljárásról van szó. Tehát a módosítókról nem szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És 23-an mellette és 3-an tartózkodtak, elfogadtuk, gratulálunk az előadónak, és a 22-es anyag következik. Megint ugyanez, hozzájárulásról van szó. Az EK és Svájc között létrejött a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodás kiterjesztése Liechtensteinre, és végszavazás következik. Megnyitom a szavazást. lezárom a szavazást. Ugyanezzel az eredménnyel, tehát 23-an mellette, ketten tartózkodtak most, és megint Gladfelder Béla volt az előadó, azt elfelejtettem mondani, gratulálunk neki. A napirendünk 23-as pontja, szavazás, egy véleménytervezet az AFET-nek, Ajánlás a tanács és a bizottság részére az EU és Oroszország közötti új megállapodásról. Tehát megint mondom, vélemény, véleményt készítettünk az illetékes bizottságnak, amely az AFET, előadónk Inés Weidere, és hú, rengeteg módosító van, Úgyhogy akkor kezdjük is. Number one in favor. Egyes kompromisszum mellett ellene tartózkodok, elfogad. Amendment number four. Négyes számú. Against abstentions reject. Tartózkodok. Ötös mellette ellene tartózkodok. Elutasítva nézzük meg az ötös módosítót. Mellette Elfogadtuk. Hatos módosító mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. Hetes mellette, ellene tartózkodok, elvetettük, Nyolcas as mellette ellene tartózkodó elfogadtuk. Sem. Tízes. Két részben szavazunk rá, három részben. Első rész mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodok, elvetettük. Harmadik rész mellette, ellene tartózkodok, elvetettük. 11 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 19 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 20-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Nézzük meg a hármast. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 27-es mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 28 mellette ellene tartózkodunk. Elvetettük, 29 mellette ellene tartózkodunk. Elvetettük, 39-es volt. 29-es elnézés. Nézzük meg géppel. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 30 és mellette. Ellene. Tartózkodunk. A néppárt hova szavazott ellene? 31 mellette, ellene, tartózkodok. Elvetettük. 32 mellette, ellene, tartózkodok. Elfogadtuk. 33-as. Mellette? Ellene tartózkodok. elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette. Ellene tartózkodok. elfogadtuk. Van egy szóbani módosító. 5-ös bekezdésre vonatkozóan. Ellenvetés van? Nincs. Akkor szavazunk róla a szóbeli módosító, Robert Sturdy a nyújtója mellette, ellene tartózkodott. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodott. Elfogadtuk. 38 mellette, ellene elfogadtuk. 39 mellette, ellene tartózkodott. Elfogadtuk. 43-as. Három részben szavazunk róla. Első rész. Mellette. Ellene tartózkodok. Elfogadtuk. Második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodok. Elvetettük. Harmadik rész. Mellette. Ellene. Tartózkodok. Elvetettük. 44. Mellette. Ellene. Tartózkodok. Elvetettük. Nézzük meg a 44-es géppel. Megnyitom. Lezárom. Elnézést. Sokat úrtól. es mellette. Kérem figyeljenek. Magassal kezeket. 57-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 58 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 59 mellette tartózkodók ellene tartózkodók elfogadtuk. Végszavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadtuk 23 mellette, 5 tartózkodás. Gratulálok Weiber asszonynak. 24-es naprendi pont. Vélemény az ITRE szakbizottság részéről egy nyersanyag stratégia Európa számára. Bent Lange a vélemény előadója, a szocialista frakció részéről. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Hármas módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Négyes mellette, ellene tartózkodók elvetettük. Nézzük meg a négyes számot. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Lezártuk, elutasítottuk. Ötös módosító mellette, ötös mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük, hatos mellette, ellene, tartózkodó. Ezt meg kell nézni géppel. Hatos. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. Hetes mellette. Ellene. Elnézést. Részenkénti szavazás. Hetes módosító első rész mellette, ellene. Tartózkodók, elvetettük. Kettes rész okafogyattá vált. Nyolcas módosító mellett, ellene. Tartózkodók, elvetettük. Kilences mellette, ellene. Tartózkodók, elvetettük. Tízes mellette, ellene. Tartózkodók, elvetettük. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Következő szavazás tárgya a 17-es módosító, részenként szavazunk. Első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, kettes rész mellette ellene tartózkodók. Nézzük meg. Második rész, 17-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 18. Mellette. Ellene. Tartózkodó. Elvetettük. Hármas kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodó. Elfogadtuk. 24-es két részben, első rész, mellette, ellene tartózkodunk, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodunk, elvetettük. 25 mellette, ellene, tartózkodunk, elvetettük. 26 mellette, ellene, tartózkodunk, elvetettük. 27 mellette, ellene, tartózkodunk, elvetettük. 28 mellette, 28 mellette, ellene tartózkod. Elvedettük 29 mellett, ellene tartózkod. Elvedettük 4-es kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodott. Elvedettük. 5-ös kompromisszum 4-esre elektronikusan ellenőrző szavazást adnak a 4-es kompromisszumra, lezárom az ellenőrző szavazást. Valóban elvetettük. Bocsánat. Ötös kompromisszumra szavazom most. Ötös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Mellette <laughs> ellene tartózkodók elfogadtuk. Nézzük meg az ötös kompromisszumot is, géppel megnyitom a szavazást. Huszonhatan vannak, 27-en szavazhatnak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. es mellette, ellene. Tartózkodok, elvetettük. Hatos kompromisszumos módust mellette, ellene. Tartózkodok, elvetettük hat hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 48-as mellett ellene tartózkodók elvetettük, 8-as kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ötvenhármas részenkénti szót. Hova Michel Ferra egyébként? Eltűnt? Nem látom a szerzőit ennek a módosítónak. Részenként szavazunk róla két részben. Első rész.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 listában 55 ös visszavonták. Tehát a 8-as kompromisszumos módosítóra kéne szavazni. Tehát összekeveredtek a dolgok. Okafogyottá vált, egy módosító, hiszen a 8-as kompromisszumot elfogadtuk. Tehát a nyolcas számú kompromisszumos módosító kiegészítőjeként, kiegészítéseként. Azt mondják, hogy ez illeszthető a nyolcas módosító, kompromisszos módosító, az ilyen módon szavazhatunk róla. Öné a szó. Ezt az 53-at nem szavaztuk volna meg, de visszavonták ezért mégiscsak szavaznunk kell az 53-asról. So let's move to the vote. Akkor szavazzunk. Első rész. Mellette? Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette? Ellene tartózkodunk, elvetettük. 57-es, szóbeli kiegészítéssel van ellenvetés? Nincs. Akkor szavazzunk. 57-es. Mellette? Ellene. Tartózkodunk. Elfogadtuk. 58. Mellette? Mellene tartózkodók, elvetettük. 59 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 60 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. Nézzük meg a 60-as módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk valóban. 61-es mellette, ellene tartózkodók. Elvetettük 62 mellette, ellene. Elvetettük 63-as mellette, ellene tartózkodók. Elvetettük 64 mellette, ellene tartózkodók. Elvetettük 65 mellette, ellene tartózkodók. Elvetettük 66 mellette, ellene tartózkodók. Elvetettük 9-es kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 70-es mellette, ellene, tartózkodók elvetettük. Nézzük meg géppel a 70-est. Megnyitom. Lezárom. Elfogad. Tízes kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 75-ös mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 76 szubali módosítóval, nem az visszavonta benyújtója. akkor most a 76-ost a szóbeli módosítón nélkül bocsátjuk szavazásra. Mellette? Ellene? Tartózkodok, elfogadtuk. 77-es. Három részben szavazunk róla. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodok, elfogadtuk Nézzük meg a második részt. 77-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elővezettük. Harmadik rész. Harmadik rész mellette. Ellenem. Tartózkodunk. Elfogadtuk. Nézzük meg a harmadik részt. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Valóban elutasítottuk. 78 mellette. Ellenem. Tartózkodok, elfogadtuk. 79. Részenkénti szavazás. Első rész. Mellette. Ellene. Tartózkodok. Elvetettük Nézzük meg az első részt. Megnyitom a szavazást. Elnőző szavazást. Lezárom. Elfogadtuk tényleg. Második rész. Mellette? Ellene. Tartózkodók. Nézzük meg géppel. 79 second part. 79-es második része, elektronikus elnöző szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elvetettük. 80-as. Mellette. Mellette. Ellene tartózkodók, 80 81 mellette. Ellene tartózkodók Elfogadtuk. 82. Részenként szavazunk. Tart, második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodunk. Elvedettük. Végszavazás. A teljes véleménytervezetre megnyitom a szavazást. Lezárom. Néha valaki lemarad a szavazásról, úgy látom. De most 24 mellette, 3 ellen szavazott, Elfogadtuk. Gratulálok. Bernd Langének fontos jelentéséhez. Huszonötös napi rendi pont. Véleménytervezet. Mariel de Sarnez részéről. Egyedi mezőgazdasági intézkedéseket meghatározó rendelet a legkülső, Európai Unió legkülsőbb régiói szempontjából. Kérem a figyelmüket, nem könnyű levezényelni egy szavazást. Egyes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kérem. Hármas mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hatos mellette tartózkodók elfogadtuk, 18 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 19 két részben. Első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, hetes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, nyolcas mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, kilenc mellette ellene tartózkodott. Elfogadtuk tíz mellette ellene tartózkodok. Elfogadtuk 11 mellette ellene tartózkodok. Elfogadtuk 20-as. Első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 12-es mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk, 13-as mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk, 14 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk, 15-ös. Nem, van egy szóbeli módosító, van ellenvetés, nincs, szavazunk róla mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk, 16-os mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk, egyes kompromisszumos módosító részeként szavazunk. Első rész mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Kettes kompromisszos módosító mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 23-as mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk kettes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, és a 24-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A vélemény módosított formájára tartunk végszavazást, megnyitom a szavazást. Lezárom. 23 mellette, egy ellene. Hatalmas többséggel fogadtuk el, gratulálok de Szárnez asszonynak. Ezzel zárjuk a szavazást. Az, aki elmegy, tegye csendben. És szaporán, amennyire lehetséges. Grazie svegliato stasera. Mamma mia, cos'è sta roba? No, questa è la discussione vera per köszönöm. stava Colleagues, uh, ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, azok, akik elmennek, és el akarnak menni, Kérem, hogy tegyek gyorsan, csendben, hogy az eszmecseret tovább folyhasson itt, ők meg, ha maguk akarnak beszélni, tegyék azt kint. We have yet plenty of work uh,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 So, this morning. Nos, a délelőtti ülésünkön a nyolcas napirendi pontot nem tárgyaltuk meg, úgyhogy térjünk vissza a nemzetközi megállapodásra a trópusi faanyagokról. Tehát a 2006-os nemzetközi megállapodás a trópusi faanyagokról, hozzájárulási eljárásról van szó, és én vagyok az előadó. Kérek mindenkit. Én kellene, hogy egyedül beszéljek, senki másnak nem kellene velem párhuzamosan beszélni, de mégis így tesznek. Shall I keep trying? Azért próbálkozzam? vagy inkább ne. So. Remélhetőleg csend lesz. Nos, még egyszer mondom, a 8-as napi rendi pont, tehát a 2006. évi nemzetközi megállapodás a trópusi faanyagokról, ez megmaradt még délelőttről, és én vagyok az előadó. Hozzájárulási eljárásról van szó. Az a javaslatom, hogy adjuk a hozzájárulásunkat ehhez a megállapodáshoz, de a bizottságtól két dolgot kérjünk. Az egyik az, hogy a parlament kapjon meg minden releváns információt a megállapodás végrehajtásával kapcsolatban, amikor úgy érezzük, hogy erre szükségünk van. Valamint a megállapodás végrehajtásáról szóló áttekintést nyújtson be a bizottság a tanácsnak és parlamentnek is, az alkalmazás utolsó évében a tárgyalások előtt, tehát amikor a megújításról tárgyalnak. Szerintem ez teljesen helyén való, nincs a hozzájárulási eljárásban egyéb feltételeknek hely, úgyhogy akkor ezt az ajánlástervezetet vitassuk meg. Kérdezem, hogy van-e valaki, aki szólni kíván. Make any comments? Mr. Paratini from the Commission. Now member of the... Úgy látom, hogy egy szakbizottsági tag sem kíván szólni. Enzo Baratinnek adom át a szót. Kérdezem, hogy hol van a bizottság képviselője, mert itt hátul. Parancsoljon, üdvözöljük, köszönjük, hogy eljött. És nagy örömmel hallgatjuk de kérem a többieket, hogy legyenek csöndben. Köszönöm, elnök úr. Elismerem, nagyon köszönöm ezt a véleményt, ezt a hozzájárulást. A bizottság az nyitott, és bármikor szívesen nyújtja önöknek az információkat, amelyekre szükség van Úgyhogy nincsen sem ellenvetésem, nincsenek fenntartásaim ahhoz a javaslathoz, amelyet ön megtett. Tájékoztathatom önöket is, hogy a megállapodást megállapodás még nem lépett életbe. Azt van reménykedünk, hogy a következő hónapban ez meg lesz, mondjuk jövő, vagyis a jövő év januárig. Hogyha lesznek itt késlekedések, akkor nem biztos, de előfordulhat mondjuk fontos országok is vannak itt, például Brazília, és a faanyag termelő országokra, fontos országokra várnak a többiek, mielőtt előre lépnek. Tehát köszönöm szépen, és még egyszer mondom, hogy bármilyen információra van szükségük, akkor nagyon szívesen a rendelkezésükre bocsátjuk. for the record. Uh... Akkor csak a emlékeztetés kedvére módosítok, módosítók, hát ugye nem kell benyújtani, Júli. És a júliusban szavaznánk a szakbizottságban, és a plenáris valószínűleg szeptemberben fog erről szavazni. Akkor rátérhetünk a 26-os napi rendi pontra, tehát a délutáni napi rendünket folytatjuk a szavazás után. Eszmecseréről van szó az érdekelt felekkel. Ezt én szerveztem, és hát én döntöttem úgy, hogy szervezzünk egy ilyen eszmecserét az LK és Üzbegisztán közötti partnerségi és együttműködési megállapodás rendelkezéseinek kiterjesztéséről a kétoldalú textilkereskedelemre. Az előadónk Szabin Kutás, a szocialista frakcióból. Ennek a megállapodásnak az a célja, hogy a textilkereskedelmet könnyítse az EU és Üzbegisztán között, úgyhogy beépítik ezt ezeket a rendelkezéseket kiterjesztik a két oldalú textilkereskedelemre, mert eddig egyelőre ez a terület ki volt véve a partnerségi és együttműködési megállapodás hatája alól. Az előadó és az elnök is több vádról, kritikáról hallottunk, kényszermunka, kényszermunkát illetően a gyermek kényszermunka kapcsán hallottunk nagyon sokat, hogy Üzbegisztánban a gyerekeket gyapotszedésre kényszerítik. Ennek a dossziének a tárgyalásában tehát az érdekelteket fogjuk megkérdezni, akik össze tudják majd nekünk foglalni, hogy mi is a helyzet Üzbegisztánban, és hogy vajon megalapozottak-e ezek a vádak, amelyek a gyerekmunkáról, a kényszermunkáról szólnak, vagy pedig nem. Az első előadó Joanna Eva Jones asszony lesz, aki az Anti-Slavery International, tehát a Nemzetközi Rabszolgállanás Szolgálattól jött hozzánk, Üzbekisztánban kampányol a gyermekmunka ellen. Joanna Ewart James. Ezt csak tájékoztatásként mondom. És azt is mondom, hogy meghívtuk az üzbegisztáni nagykövetet körünkbe, de nem tudott nem tudta elfogadni a meghívásunkat, azonban több dokumentumot is kaptunk, amelyeket remélem vagy megkaptak, vagy most kapnak meg ugyanebben a témában. Tehát azt hiszem, hogy egész információ bőség van, erről sikerült garantálni, ezt sikerült garantálni. Tehát akkor most kezdésnek az előadót hallgatjuk meg, Szabin Kútást. Parancsoljon! Președinte, mulțumesc și pentru sprijinul acordat uh, pentru a organiza acest, uh, acest schimb de vederi. De asemenea, mulțumesc invitațiilor care au dat curs uh, ace acestei dezbateri. Nagyon fontos, hogy sor kerül erre az eszmecserére. Minden esetre köszönöm a meghívást. Abban bízom, hogy eszmecserére kerülhet sor, ami alapján aztán jobb képet alkothatunk a tényleges helyzetről, és meghozhassuk a szükséges döntéseket Üzbegisztán esetében. Áprilisban írták alá ezt a megállapodást, és Kazasztán után Üzbegisztán volt a második legfontosabb kereskedelmi partner a térségben. Az erő az Európai Tanács jegyzőkönyvet írt alá a kereskedelmi együttműködésről textil területen. A dossziét azonban most az Európai Parlamentnek is el kell fogadnia. Ami az eljárást illeti, ez tulajdonképpen elég egyszerű. viszont súlyos problémákról van szó, itt emberi jogi sérelmekről beszélünk, ami érinti a textilkereskedelmet is. Azonban ez nem csak egy textil probléma, persze innentől kezdve a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet és számos más civil szervezet bírálta ezt, hogy kiterjesszük a textil területre ezt a megállapodást azzal az indoklással, hogy a gyapott területen komoly gyermekmunka van. Üzbegisztán egyelőre delegációt nem engedett be, hogy helyszínen vizsgálja meg a tényleges helyzetet, illetőleg, hogy a gyermekek alapvető jogait, illetve a szociális jogait megsértik-e az információ források Üzbegisztánból azt mondják, hogy ilyen gyakorlat csak a családi üzemekben fordul elő, ahol a gyermekek odahaza vannak. Az Európai Unió remélem megfelelő nyomást tud gyakorolni Üzbegisztánra annak érdekében, hogy ezt a kikényszerített gyerekmunkát meg szüntessék. Vagyis nyomást kell gyakorolni, és pozitívan kell hozzáállnunk az egész ügyhöz. Vagyis gondoskodnunk kell arról, hogy ne lehessen gyerekmunka a gyapot területén, gyapot ágazatban. A kommunikációs csatornák egyébként meglehetősen gyengék, és úgy Gondolom abban bízom, hogy a mai vélemény és eszmecsere hozzájárulhat ahhoz, hogy a gyakorlatról megfelelő képet alakítsunk ki, és abban támogassuk a kormányt, hogy foglalkozzon a helyzettel, igyekezzen megszüntetni a gyerekmunkát. Azt hiszem, hogy a mai eszmecsere lehetővé teszi majd, hogy előnyök és hátrányok egy kiegyensúlyozott képéhez jussunk, abban az esetben, ha kiterjesztjük a textil ágazatra a megállapodást, és innen vezethető le az egyik kérdés, amit Utillari asszonynak szeretnék feltenni. Arról van tehát szó, hogyan tudunk kapcsolatot felvenni az őzbék kormányjal, és Ever James asszony pedig az iránt kérdezem, hogy az Európai Unió mit tehet eh, annak érdekében, hogy itt eredményeket érjünk el. egy vizsgálatot lehet indítani esetleg, hogy Üzbegisztán a megfelelő munkaügyi normákat betartja, de az Európai Unió egyébként azt mondja, hogy Többet nem igen lehet tenni egyenlőre. Egy nemzetközi vizsgálóbizottság delegálása még szóba jöhet, de ezzel kapcsolatban kíváncsi vagyok George James asszony véleményére. És akkor még egy kérdés. Az Európai Parlament zöld jelzést adja le ennek, és az Eurotext hogyan tudja felkelteni a nyilvánosság érdeklődését a téma iránt, hogyan tudatosítja ezt a témát. Az üzbegisztáni gyermekmunkáról beszélünk, a vállalatok szerepe mi lehet abban, hogy tisztázza ezt a helyzetet. De a Rue asszony, az érdekelne, hogyan alakult a helyzet az elmúlt időszakban, és a hónap elején a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet idevágó konferenciát szervezett, Arról van tehát szó, hogy meg kéne vizsgálni, hogy az általános preferencia rendszert vissza lehet-e vonni. És remélem én is lehetőséget kapok még a hozzászólásra, összefoglalásra. Köszönöm. Köszönöm Szabin Kutasnak, és most hallgassuk meg a vendégeinket. Jó, a James asszonynal kezdjük, és utána pedig a többiekre is rátérünk, őket előadónk említette. Szentos asszony a Nemzetközi Kereskedelmi Osztály, Juratex Nemzetközi Kereskedelmi Osztálynak vezetője, valamint a Textil Konfederáció képviselője, és Rudi Delenu, aki az ILO brüsszeli irodájának vezetője. Ilyen sorrendben következnek majd. Tehát asszonyom, Joel James asszony, jönné a szó. Öt percet. Öt perc elegendő lenne? Chairman. Igen. Köszönöm, elnök úr. Itt vannak a fényképek a képernyőn. A 2009-es gyapott szedésen készültek ezek. Köszönöm, hogy meghívtak engem, és szólhatok önökhöz. Amikor Karimov elnök januárban ellátogatott a városba, azt hiszem, úgy gondoljuk, hogy ekkor írták alá a jegyzőkönyvet, vagy írta ő alá a jegyzőkönyvet. Tehát amikor ellátogatott a városba, attól amiatt aggódtunk, hogy ez a fajta együttműködést azt jav, arra utal, hogy Európa bárkivel is hajlandó üzlet, bárkivel hajlandó üzletet kötni bármilyen feltételek mellett de aztán biztosítékokat kaptunk. Barózó úr is arra sürgette Karimov elnököt, hogy fogadjon be egy ILO missziót az országba, amely figyelemmel kíséri a gyapotszedést, és kiértékeli, hogy Üzbegisztán betartja azokat a nemzetközi egyezményeket, amelyeket aláírt a 105-87-est a kényszermunkáról, illetve a legfiatalabb munkaképes korról, illetve a gyermekmunka A 138-as volt a második egyezés, a gyermekmunka volt a harmadik. Ez az első lépés a kényszermunka megszüntetése felé. Csak akkor lehet bármit is lépni, hogyha a helyzetet pontosan felmérjük, akkor lehet megoldást találni és végrehajtani. Az ILO nemzetközi konferenciája, amelyet két héttel ezelőtt hívtak össze nem sokat tudott elérni. Üzbegisztánt igen komoly vádak érték, és még ennek ellenére sem teljesítette, nem vette komolyan a kötelezettségeit, nem hívta meg az ILO missziót. A konferencia konklúziójából idézek. A bizottság komoly aggájait fogalmazta meg a nem megfelelő politikai akarat miatt, illetve a kormány munkájának átláthatatlansága miatt a gyermekkényszer munka kapcsán a gyapott szedésben. Több százezer gyermeket kényszerítenek arra, hogy iskola időben gyapotot szedjen, fenyegetik vagy büntetik ezeket a gyerekeket. Itt nem egyszerűen arról van szó, hogy a szegénység miatt mennek el a gyerekek dolgozni, vagy hogy a családjukat tartják el családi gazdaságokban. Az iskola igazgatóknak kvótákat adnak, és aztán ö, minden diáknak megszabják, hogy mennyi gyapotot kell szednie. Azok, akik nem tudják ezeket a ö, célokat kitűzni, vagy akik rossz minőségű gyapotot szednek, ö, sajnos vagy cellába kerülnek, vagy bántalmazzák őket, nagyon sokat szenvednek. Azok a gyerekek, akik elmenekülnek a gyapotültetvényekről, ültetvényekről, vagy nem hajlandóak a gyapot szevésben részt venni, azt kockáztatják, hogy kizárják őket az iskolából. A tanárok és az orvosok is általában hasonló helyzetben vannak, ők is kénytelenek elhagyni a munkájukat hetekig azért, hogy gyapotot szedjenek mert hogyha nem, akkor elbocsátják őket a munkából. Ez a fajta kényszerítés és fenyegetés jellemzi eh, ezt a gyakorlatot, a kényszermunkát, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet definíciója szerint. Az üzbék gyapot 90%-át kézzel szedik, és ennek felét államilag szponzorált gyermekkényszer munka eredményeként szedik nem csak az emberi jogi jogvédő csoportok, hanem rengeteg ENSZ monitoring testület is kifejezte súlyos aggájait, amiatt, hogy rendszeresen ennyire megsértik az emberi jogokat és a gyermekek jogait Üzbegisztánban a gyapot szedéskor. Például 2006-kor a Gyermekjogi Bizottság súlyos aggájait fejezte ki, amiatt, hogy nagyon sok iskoláskorú gyermek vesz részt a gyapot szedésben, amely súlyos egészségügyi problémákat okoz, az emésztőrendszerben, illetve légúti fertőzéseket is okoz. Én szerintem Üzbegisztán nem az az ország, amely üzletet kellene kötnünk, és különösen nem a gyapot és az ehhez kapcsolódó ágazatokban. És azt hiszem, ez nem szélsőséges javaslat. Itt van nálam több mint 70 cég listája, és közöttük ismert európai cégek is vannak, kiskereskedők, amelyek lépéseket tettek annak érdekében, hogy a kényszermunka ellen tudjanak cselekedni, tilalmat vezettek be, nyilvános nyilatkozatokat írtak alá, küldtek az üzbék kormánynak. Ezek a társaságok üdvözölnék az Európai Parlament támogatását, mert azért dolgoznak, hogy a kockázatot csökkentsék azt a kockázatot, amely az ő ellátási láncukat érinti, azáltal, hogy illegális gyakorlatok eredményeképpen szedik a gyapotot Üzbegisztánban. Több mint 300 ezer aláírója van az anti-slavery, a rabszolg ellenes petíciónak, és ezek között több európai parlamenti képviselő is megfelelő vizsgálatot követelünk az üzbegisztáni gyakorlatok elemzése tekintetében, amelyek a kedvezményes vámtarifa megállapodásokat használják ki, pedig bizonyíték van az emberi jogok súlyos és rendszerszerű megsértésére. Én értem, hogy nagyon nehéz a kedvezményes bánásmód megszüntetését elérni. Arra kérem az elnök urat és a szakbizottságot is, hogy gyakoroljanak nyomást a bizottságra annak érdekében, hogy legyen vizsgálat. Ma azonban a partnerségi és együttműködési megállapodás jegyzőkönyvét vizsgálják. Arra kérem, hogy parlamenti képviselőként járjanak el, használják ki ezt a lehetőséget, hogy info, befolyásolhatják az üzbék kormányt, és érjék el, hogy ezt az illegális, ezzel az illegális gyakorlattal hagyjanak fel. Ugyanezt az üzenetet az emberi jogi párbeszédben többször megfogalmaztuk. Biztos vagyok abban, hogy kétoldalú párbeszédben ez jobban működik, az Európai Bizottság elnöke is megfogalmazhatja ezt, de nem vették eddig komolyan sajnos. A, a gyapott kereskedelem az már több mint egy milliárdos a dollárt ér Üzbegisztánnak, és a gyapotára emelkedik. De sajnos a jövedelem, ami ebből származik, nem jut el a gazdákhoz, azokhoz, akik a gyapotot szedik, és akiket elkényszerítenek a munkájukból, az orvosokat, tisztviselőket, tanárokat, gyerekeket, akik a gyapotot szedik, nem kapnak semmit. Tudom, hogy nagyon nehéz a helyzet, de mégis következetesen kell eljárni minden kapcsolatban. Lehet, hogy a jegyzőkönyvnek egy kicsike befolyása lenne a textilkereskedelemre az EU és Üzbegisztán között, de azt hiszem egy nagyon fontos alapelvet kell betartani. A kereskedelem szabályai legyenek világosak, és az is egy fontos alapszabály, hogy az Európai Unió tudomásával nem segít semmilyen olyan kereskedelmet, amely kényszermunkára épül, legyenek, legyen az gyerek vagy felnőtt kényszermunka, és pláne nem olyat, amit a kormány szervez meg maga. Ezért tehát az elnök úrtól és a szakbizottságtól azt kérem, hogy a jegyzőkönyvhöz csatoljanak készítenek egy állásfoglalást, amelyben súlyos aggájaikat fejezik ki azzal kapcsolatban, hogy az állam folyamatosan kényszermunkát használ. És fogalmazzák meg nagyon világosan, hogy a jegyzőkönyvet nem fogadják el egészen addig, amíg az illó missziót nem engedik be a gyapot ültetményekre, és amíg az ajánlásait végre nem hajtja az üzbék kormány. Mindjárt befejezem, elnök úr, egy mondatom van még. Sajnálom, hogy a nagykövet úr nem jött el, mert nagyon jó lett volna vele beszélni. Volt is néhány kérdésem, amit szerettem volna tisztázni, például az ő nyilatkozata az IPEC programról, az ILO gyermekmunkaprogramja ugye aktív az országban, és ő ellentmond annak, amit az ILO előadott a témában. Köszönöm szépen, Joel Jones asszony. Hát mit mondjak, nagyon komoly vádakat fogalmazott meg. De sajnos azok, akiket ezek a vádak érintenek, nincsenek itt. Kaptunk más anyagokat is, bizonyára tudják. Mivel nem tudjuk meghallgatni a választ, hát akkor hallgassuk, hallgassuk meg a bizottságot és a javaslatokat ahhoz kapcsolódóan, hogy vizsgálatot indítsunk, mielőtt elfogadunk bármit is. Holger Stendals közte van itt a körünkben. Elnézést kérek, hogyha nem jól tudtam kiejteni a nevét, ez nekem nem megy jól. I'm pleased to take a... Köszönöm. Örömmel. Veszem át a szót. Arra kérik önöket, hogy módosítóval éljenek az a kapcsolatos megállapodás keretében, amely a MFM a legkedvezőbb elbánás alá vennék a textil termékeket is. Ez önmagában egy egyszerű technikai módosítás volna, hiszen az összes az térségben nevő országgal kötött megállapodás kizárta ezeket a termékeket a hatályból, mert történeti oknál fogva egy sajátságos ágazati kvóta rendszer részé voltak a textiltermékek, külön két oldalú megállapodások rendezték ezeket. Ezek a kétoldalú textil megalapodások lejártak 2005-ben, pont akkor, amikor a WTO megállapodás is lejárt a textil és ruhatermékekre. Azok az országok, amelyek akkor még nem voltak a WTO tagjai, ezek számára azt jelentette, hogy egy új jogi keretet kellett felállítani, hogy a gazdasági biztonságot és egyenlő elbánást teremtsenek az exporttermékeik számára. Ezért az EU E, e, a partner és együttműködés megállapodások körébe bevonta a textiltermékeket is. Normál kereskedelmi ö, ö, szokások szerint, ugyanakkor a preferenciákat vagy engedményeket nem kívántak a felek bevezetni ebbe a rendszerbe. A Kazaksztánnal és Azerbajdzsánnal 2007-ben, 2008-ban vezették be ezeket a megállapodásokat, Üzbegisztánnal kapcsolatban a módosításra való előkészítés hosszabb időt vett igénybe. Ez tehát az a háttér, amely a e, e megállapodást övezi. Születtek meghívá, felhívások, amelyet hallottak is, a, azért, hogy a bizottság éljen hatással arra, hogy Üzbegisztán rávegye arra, hogy a, a gyermekmunka legszörnyű formáit kivezessék a gyakorlatból. Ugyanakkor a jegyzőkönyv nem tartalmaz preferenciákat vagy engedményeket Özbegisztán esetében a textil és ruhaipari termékekre. Ezen túl az EU kért a jegyzőkönyv felvezetését, mert a mi vállalataink számára szeretnénk volna a jogi biztonságot teremteni. Így módon nincs gazdasági nyomásgyakorlás hatása ennek az elemnek. Mi az EU bizottsághoz politikája a gyermekmunkát illető vádakat illetően. A 2007-es közép stratégia, melyet 2010. októberében megerősítettünk, a tanácsi konklúziók révén Özbegisztánnal kapcsolatban határozzák meg ezeket, az EU özbek kapcsolatok ezen stratégia összefüggésében értelmezendőek, ahol is a az emberi jogok erősítésére vonatkozó ösztönzés a párbeszéd és együttműködés alapja. A két fél között ez év januárjában megalapodást jutottunk az özbek, özbek kormányjal, hogy Taskentben EU delegációt nyitassunk meg, valószínűleg ez év végéig ez megtörténik. Ez az EU jelenlétét erősíti ebben az országban, és erősíti ennek működését, többek között a gyermekmunka elleni fellépés terén is. A gyermekmunka tekintetében az EU megközelítése az, teljes mértékben támogatjuk az ájálót, amely a megfelelő ENSZ szervezet a gyermekmunka elleni harc tekintetében. Ezért kérte Barroso elnök, Karimov elnököt arra, hogy egy ILO monitoring missziót engedjen az országba. Januárban hívta erre fel az üzbék felett. Eddig azonban ez a meghívás még nem szület, nem érkezett meg. A Genfi Nemzetközi Munkaügyi Konferencián ez év elején az EU újra hangsúlyozta, komoly aggályokat fogalmaz meg hogy rendszeres, folyamatos módon élnek kényszermunkával, beleértve a gyermekmunkát is a gyapott szület idején Üzbekisztánban. És ismét arra sürgette az üzbek kormányt, hogy egy monitoring megfigyelő missziót korlátozás nélkül eh, engedjen be az országba, hogy az figyelemmel kíséresse a 2011-es aratást, betakarítást. Az álló konferencia eh, következtetései világosan követelték, hogy ezt a missziót engedjék be az országba, hogy az ajánlók következő novemberi irányító testület ülésére már jelentését beterjeszthesse. Az EU-Üzbekisztáni emberi jogi párbeszéd ülése ez, ez, ezen a hét második felében, felén kerül megszerzésre, az EU felveti majd ismét ezeket a követeléseket. A GSP együttműködés megállapodási rendszer a fejlesztés ösztönzője kell legyen. Látnunk kell azt is, hogy Üzbegisztán a GSP és nem a GSP plusz kedvezményezetje. Az együttműködés, az átláthatóság és a párbeszéd szerintünk jobb eszközök a célok elértésére. elérésére. Azonban, ha a körülmények megkívánják, akkor az EU megvizsgálja, a bizottság megvizsgálja, hogy a megállapodás vonatkozó szabályok megvalósulnak-e, és megfelelő lépések születnek-e ezek betartására. Ugyanakkor vizsgálat nem olyan könnyen megindítható folyamat, mert ennek hatása lehet a partnerországgal fenntartott kapcsolatok szélesebb körére is. Egy esetleges szankció hatásait is elemezni kell, mert ezek oda vezethetnek, hogy a viszonylag kicsiny része, ugye jól tudjuk, hogy az üzbek eh, textil, gyapotexport csak 6%-a megy az EU-ba, ezt a hányadot valószínűleg átviszik majd más kereskedelmi partnerek felé, és ezáltal nem lesz nagy hatása az EU intézkedésekre. Tehát az, azok a lépések, amelyek révén szeretnénk, lehet, hogy más intézkedésekkel jobb hatást tudunk elérni a gyermekmunka elleni fellépésben, mint a kereskedelmi megállapodások keretei. Elnök, köszönöm. Meghívtuk Rudi Delarú urat, aki az ILO brüsszeli irodáját vezeti, és meghallgatjuk az ő véleményét is. Három percben, ha elég. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. Az ILO is szeretné hangsúlyozni azt, hogy Üzbegisztán nem egy külön kiemelt, vagy kereskedelmi okoknál fogva, céloknál fogva kipécézett ország. Az ILO nem ezzel foglalkozik, hanem a rendszeres felügyeleti eljárások keretében, álló eljárások keretében fogalmazottak meg ezek a vádak szak, független szakértők bizottsága részéről, majd a Nemzetközi Munkaügyi Konferencián és a három oldalú standardek alkalmazásáról szóló konferencián, június 6-án ez évben. Ahogy említették is, az Európai Unió lépett erőteljes következtetéseket a háromoldalú testület megbeszélésén egy külön bekezdésben foglalkozunk ezzel, az miért, miért komoly helyzetként és az emberi jogok súlyos megsértéseként jelöl meg ezt a gyakorlatot. Az ILO hivatal több alkalommal jelezte az üzbek félnek, hogy ezek az eljárások nem egy-egy ország ellen irányulnak. Olyan eljárások ezek, amelyek minden országgal szemben alkalmazhatók, amelyek megsértik az egyezményt. Ahogy ezt tettük már korábban is több alkalommal. Az ILC konferencia konklúziói már másod alkalommal utalnak az ILO három oldalú magas szintű bizottságának jelentésére. A gyapot betakarítás előtt, ám sem az ILC közben, sem után nem kaptunk engedélyt arra, hogy az ország, hogy emisszió kiutazzon. Azt is javasoltuk az ország kormányának, hogy technikai együttműködést kezdeményez, kezdjen az ILO-val, és kértük a kormány együttműködését az IPEC-kel együttműködésre, ami a gyermekmunka elleni ö, intézmény. Azonban az üzbek kormány semmilyen kötelezettséget nem vállalt el eddig. Tehát most eddig ezek a konklúziók vannak az asztalon, és az üzbék kormányról semmiféle vállalás nincs arra nézvést, hogy vagy technikai együttműködést folytasson velünk, sem arra, hogy fogadja a missziót. Az ILO felügyeleti rendszer arra is felkérte az ország kormányát, hogy részletes információval szolgáljon az egyes szankciók tekintetében, azok alkalmazása tekintetében megvárjuk a bizottság következő jelentését. Jelen pillanatban tehát ennyit tudok mondani. Az ILO természetesen szívesen kezd technikai együttműködést az üzbék kormányjal, ám ez csak a kormány hozzájárulása mellett lehetséges. Ez eddig nem áll rendelkezésünkre. Köszönöm, uram. Most pedig textilügyekben szokásos felszólalónkat hallgatjuk meg EU szinten. Megint üdvözöljük Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Megpróbálok választ adni a kérdésekre, amelyeket az előadó tett fel. Tehát, hogy az EU textil és ruhaiparának mi az álláspontja ebben az ügyben. Úgy látjuk, hogy a szociális aspektusok, aspektusokat és a kereskedelmi aspektusokat külön kell vállalni. Szociális aspektusok. Vállalataink és a szövetség, amely a 27 tagállamot EU szinten képviseli, tisztában van az üzbék problémával a gyapott szedésben. És agájaink is vannak, mert több alkalommal felvetettük ezeket a szociális párbeszédben, amelyet a szakszervezetekkel folytattunk. Levelet is írtunk a szakszervezetekkel együtt az ilónak, és pontosan az volt a célunk, hogy felhívjuk az ILO figyelmét arra a problémára, ami Üzbegisztánban tapasztalható. Azt is tudjuk, hogy nagyon sok cég követi a forgalmazók ajánlásait, és azt is tudjuk, hogy megpróbáltak ezek a vállalatok ellenőrzéseket bevezetni az ellátási láncba, hogy elkerüljék az üzbegisztáni eredetű gyapot felhasználását, és hogy így hozzájáruljanak ugye a gyermekmunkához. Tehát a vállalatok minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a helyzetet figyelemmel kísérjék, és megpróbálják a kereskedelmen keresztül valahogy megváltoztatni ezt a gyakorlatot. Nem könnyű feladat. Másfelől azonban a kereskedelmi kérdésekre kitéve, és ahogy a bizottság is mondta, hát mi vagyunk az egyik ügyfelei a Üzbegisztánnak, az üzbeg gyapot egyik vásárlói, és vannak mások is. Azt is el kell mondanom, még ennek a tetejében, ugye nagyon nehéz a helyzet a gyapot piacon, mert vannak olyan országok, például India, amely kvótákat vezetett be a gyapot exportra, tehát ez is nyomást gyakorol a gyapot piacra, és természetesen a vállalatok alternatív forrásokat keresnek, és hát nyilván ezt nem fogom elrejteni, hogy Üzbegisztán lehet egy ilyen alternatív forrás. Ez egy dolog. A másik dolog, amit a bizottság említett, az a jegyzőkönyv, amely az EU vállalatoknak is előnyös, tehát akik Üzbegisztánnal kapcsolatban vannak, hát a üzleti tevékenységet csak úgy lehet folytatni, hogyha megfelelő jogi keretei vannak ennek. Tehát minket nagyon aggaszt a helyzet. És a mi oldalunkról azt hiszem a szakszervezetekkel együtt, a textil és ruhaipari szakszervezetekkel együtt minden erőfeszítésünket beleadjuk ebbe, hogy elérjük a változásokat, tehát hogy megváltozzon ez a gyakorlat, amelyet az üzbék hatóságok folytatnak minden politikai lépést is támogatunk, amelyet a parlament vagy a bizottság tenne annak érdekében, hogy nyomást gyakoroljon a kormányra. Nem hiszük, hogy a megállapodás nem aláírása, vagy nem csatolása a partnerség és együttműködési megállapodáshoz bármiképp is kihatna a hétköznapi gyakorlatokra amelyeket az üzbék kormány folytat. Hogyha így teszünk, akkor megnehezítjük az EU cégeknek a helyzetét, akik Üzbegisztánba kívánnak exportálni. Ez a mi álláspontunk általánosságban, véve nyitva, nyitott vagyok, és részletesebb kérdésekre is szívesen válaszolok, hogyha gondolják. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Az AFET kollégánkat hallgatjuk meg, a FED bizottságban ülő kollégánkat, aki közép-ázsiai delegációnak a vezetője, nem tudom, itt van-e? Igen, itt van, parancsoljon. Merci, Monsieur le Président. Je suis en effet euh, chargé. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban az AFET jelentés, és én foglalkozom, amely az EU közép stratégiáját vizsgálja és a DROA szakbizottság tagja is vagyok. Üzbegisztánban jártam nemrégiben, megvizsgáltuk a helyzetet a helyszínen, és azt tudjuk alátámasztani, ami itt az imént elhangzott. Heidi Hautala és Gomez asszony is jelen volt, és meg is kerestük az Európai Külügyi Szolgálatot, kérdéseket fogalmaztunk meg, hogy az Európai Unió milyen garanciákat kért a kényszermunka ügyében. Az Európai Unió kapott-e valamilyen ígéretet arra, hogy egy független ILO missziót lehetővé tesz a következő gyapot szület idején, és mindenképpen ragaszkodunk ahhoz, hogy ott független munkát lehet végezni. és a válasz az volt, hogy amikor erre elkérdeztünk, hogy nem tudtak elmenni oda, ahova szerettek volna. Az Európai Unió vizsgálatot kíván indítani a 17. cikk értelmében, hogy vonják el a, vagy ne adják meg a megfelelő bővítést, hiszen munka gyermekmunkát alkalmaznak. Elmúlt héten, június 16-án az Európai Külügyi Szolgálat választ küldött nekünk. A válasz azt tartalmazza, hogy az Európai Bizottság ismeri azt a gyakorlatot, hogy nagy mennyiségben alkalmaznak gyerekmunkát Üzbegisztánban. Az Európai Unió ezt a témát újra és újra megvizsgálja az éves párbeszéd keretében, amikor szóba kerülnek az emberi jogok, de amikor a jegyzőkönyv aláírása került szóba a textilkereskedelmen belül, akkor valamiféle technikai információra van szükség, garanciákat nem kívánnak bekérni a jegyzőkönyvben. Ez rámutat arra, hogy az éves párbeszéd hogyan viszonyul az emberi jogokhoz, hiszen amikor intézkedéseket kéne hozni, az Európai Bizottság vagy a külügyi szolgálat a témával természetesen foglalkozni fog, de úgy gondolom, hogy ez nem elég, nem elég felvetni a témát. Parlamenti képviselőként úgy gondoljuk, hogy nyomást is gyakorolni kell, hogy ne alkalmazzanak gyerekmunkát. Azt is szeretném közölni, hogy a delegáció során megtanultuk azt, hogy nem csak a gyapotról beszélünk ebben az esetben, ugyanis a gyermekeket, a gyerekek, a tanárok is kényszerítik a legkülönbözőbb helyeken, például egyéb betakarításnál, születnél, és kényszerintézkedéseket alkalmaznak, nyomás alá helyezik a gyerekeket, sőt a tanárokat is már, hogyha nem kellő mennyiségű a szüret. De mondom, nem csak a gyapott betarak, betakarításról beszélünk. Ez egy szimbolikus dolog, ez ami a leginkább feltűnő. Nem engedhetünk a saját értékeinkből ebben a kérdésben mert abban az esetben már csak egyszerű vevők vagyunk, de azt gondolom, hogy példás vevőnek, ügyfélnek kell lennünk. A Lisszaboni szerződésen keresztül lehetőség van arra, hogy ehhez, ehhez hozzászóljunk, és az Európai Parlament méltó kell, hogy képviselje az Európai Unió értékeit. Ilyen értelemben kell továbbra is határozottan fellépnünk. Órákig beszélhetnék erről a témáról, nagyon sokat tanultam, nagyon sokat megtudtam, itt minden esetre megvan a lehetőségünk arra, hogy egyértelműen elmondjuk a tárgyalópartnereknek, mi hogyan látjuk a helyzetet. Van egy UNICEF nagykövet Üzbegisztánban, aki egyik szeptemberben meglátogatja a parlamentünket, és egy nagyon érdekes tevékenységre hívta fel a figyelmet, ez egy régióban, jó, egy régió, de akkor is érdekes. Ott arról van szó, hogy üzbék cégekkel együtt dolgoznak annak érdekében, hogy jobb legyen a gyapott szüret hatékonysága vagyis hogy mikor szállítják az árut, az nagyon hatény, nem volt hatékony, vagy a munkások szállítása sem volt hatékony, és olyan menetrendeket igyekeznek összeállítani, hogy a felnőttek munkája legyen hatékonyabb, emiatt kevesebb gyermekre van szükség. Nagyon érdekes tapasztalatokat szereztek ott. Azt mondjuk, hogy igenis vannak lehetőségeink, ha határozottan lépünk fel és az üzbégeknek segítünk is, például a hatékonyság növekedésben, de az alapértékeinket nem dobhatjuk ki. A szakbizottság tagjai között is kialakult az eszmecsere, Muscardini asszony először, Muscardini asszony szeretne hozzászólni. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy az utolsó hozzászólás nagyon világosan mutatta, hogy micsoda aggályok vannak itt azt hiszem minden parlamenti, európai parlamenti képviselő így érez, és meg van döbbenve mindegy, hogy milyen frakció tagja. Egészen megdöbbent minket a bizottság magatartása. Úgy tűnik, hogy a bizottság nem veszi megfelelően figyelembe azokat az aspektusokat, a szociális, az emberi aspektusokat, amellett, hogy erkölcsi szempontok is, amelyek fontosak. Mi nagyon sokszor mondtuk, hogy a külkereskedelem tulajdonképpen a külpolitika lett, de hát a külpolitika az sok más szemponthoz is kapcsolódik, az emberi kapcsolatokhoz, is. itt vannak szabályok, amelyeket be kell tartani. Ha nem fogadjuk azt el, hogy a kereskedelem mindegy, hogy ez csak a nyerességhez kapcsolódik, tehát ha nem fogadjuk el, hogy a nyereségkeresés mellett más feltételeket is teljesítsenek a kereskedelmi partnereink, akkor pont az Európai Unió küldetését adjuk fel, mert az Európai Unió küldetése nem csak az, hogy kereskedelmi cserét valósítson meg, hanem az, hogy az unión kívülre is eljuttassa azokat az alapértékeket, amelyeket betartani remél, elfogadtatni remél. Ilyen például a gyerekek jogainak védelme, és így tovább. Hát ezt ezerszer elmondtuk már, hogy a gyerekeknek játszani kell, tanulni kell, iskolába kell járni. Kínától kezdve rengeteg más országig elhangzott ez már sokszor. Most itt egy új lehetőség a kezünkben, hogy ezzel a témával foglalkozzunk. És egy ilyen ülése, mint a mostani, ahova például az üzbék nagykövet nem is jött el, hát tessék, ez most egy nem csak egy véleménycsere a mi szakbizottságunkban, ez egy meghallgatás. Én azt szerettem volna, hogyha a javaslatok vagy a kérdések, amelyeket itt megfogalmaztunk, feltettünk, valóban választ is kapnának, a kormány megválaszolná ezeket és ez engem nagyon aggaszt. Ez olyan, mintha a kormány arról tenne tanúbizonyságot, hogy nem is érdekli ez az egész, és nem is foglalkozik azzal, hogy az Európai Parlament mit kér, illetve mit szeretne hallani. Úgyhogy tudom, hogy megvannak itt az aggályok a szakbizottságban, és értem a kis- és középvállalkozók, az európai kis- és középvállalkozók aggályait is. De nem hiszem, hogy a feledés az megoldás. Tehát az alap igazságokat, alapértékeinket nem felejthetjük el. Nem így oldjuk meg a kis és középvállalkozások jövőjét. Tudjuk, hogy más esetekben ezt már megtettük és hát gyakorlatilag egy bumerang hatást értünk el, mert az európai gazdaságot érintették rosszul a lépések, nem sikerült jól létet teremteni néhány országban, nem adtunk a gyerekeknek, nem értük el, hogy a gyerekek tovább éljenek, jobb életkörülmények között éljenek. Hát talán a harmadik évezredben végre elkezdhetnénk másképpen érvelni és másképpen tevékenykedni. Én hiszek abban, hogy ez a parlament Lisszabon után meg pláne, új helyzetben van, és kötelessége fellépni. Nem lehetünk csak olyan képviselők, akik igent vagy nemet mondanak, valamit elfogadnak vagy nem tessék a befolyásolási lehetőséget kihasználni, mert ha nem tudunk befolyásolni semmit, hát akkor egyszerűbb nemet mondani igen helyett. Mert ha nem tudunk együttműködni, nem tudunk együtt dolgozni, hogyha nélkülünk megkötik ezeket a megállapodásokat, ha nem jönnek el mondjuk a nagykövetek, nem tudunk velük tárgyalni, hát akkor azt mondhatjuk, hogy nagyszerű, mi nem akarunk időt vesztegetni olyan megállapodások ratifikálására, amelyeket mások kötöttek, olyan gyerekek feje fölött, amelyek megszenvedik aztán a hétköznapokban ezeket. Úgyhogy több választ is, szerintem ez a válasz, amit adhatnánk. Szerintem a szakbizottságnak is át kellene gondolnia a magatartását ennek a konkrét ügynek a fényében, és megpróbálom meggyőzni az üzbék nagykövetet is arra, hogy jöjjön el. És vállaljon kötelezettséget, konkrét kötelezettségeket, és engedjék meg az ILO misszió látogatását, hogy tisztázni lehessen, hogy mi a helyzet, és igazolni, amit már részben láttunk. Köszönöm. Köszönöm. Kathleen Bérdet kérem, hogy szóljon röviden, mert megint nagyon-nagyon szorít minket az idő. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni az előadóknak ezeket az összefoglalókat. Nagyon érdekes ez a téma, és engem régóta foglalkoztat, aggódtam. És egyetértek önnel. Nagyon sajnálatos, hogy Üzbegisztán nem tudott egy képviselőt ide küldeni, hogy a vitában szóljon, megvédje magát, elmondja az ő álláspontját. A, viszont itt az a nagy helyzet, hogy közel a gyapotszedés ideje, és tudjuk, hogy nagyon sok gyereket megint kikényszerítenek majd a gyapott földekre, hogy szedjék a gyapotot. Ebben a házban már többször beszéltünk a gyermekmunkáról. Vannak szürke területek, a között ugye, hogy most akkor melyik gyerek segíti a saját családját, és melyik az a gyerek, akit kényszerítenek. De hát, hogyha a rendőrség arról gondoskodik, hogy mindenki szedje a gyapotot, hát akkor azt hiszem ez nem nevezhető önkéntesnek, és nem nevezhető, nem mondhatjuk azt, hogy jó, hát a helyi gyerekek segítenek a helyi gyapotszedésben. Nem, ez rabszolgasság méghozzá tömeges rabszolgasság. Több mint hár, kb. 3 millió gyerekről van szó, iskoláskorú gyerekről, akik a gyapotszedésben részt vesznek. Most az ebédszünetben találkoztam a divatszakma képviselőivel, és ők arról beszéltek, hogy milyen kereskedelmi és etikai szempontok merülnek itt fel. Ők azt mondták, hogy őket a vásárlók nagyon is árgus szemekkel figyelik a vásárlók, azok tudni szeretnék, hogy honnan származnak azok a ruhanemük, amelyeket megvásárolnak, hogy etikus módon állították -e ezeket elő, Úgyhogy ez komoly, ennek komoly hatása van, és szerintem, hogyha most mi elfogadunk egy ilyen javaslatot, akkor rossz üzenetet küldünk arról, hogy az Európai Unió mit is támogat. Azt is hallottuk, hogy idén gyapot hiány van, az árak mennek fel, és hogy el kellene gondolkodnunk ennek a gyapotnak a felhasználásáról. Na de hát még egyszer, hát ez milyen üzenet? Most drágább a gyapot, akkor jó lesz így is, akkor jó ez az üzbék gyapot is, jó az olyan forrásból származó gyapot, ahol gyermekkényszer munkával szedik ezt le? ha nem írjuk alá, nem volt probléma. Több, év, több éven át nem volt ez probléma. Szerintem, ha most nem adjuk meg a hozzájárulásunkat, az sem okoz gondot. És szerintem világos üzenetet tudunk küldeni így jelezzük, hogy nagyon is figyeljük az eseményeket, és nagyon határozottan ki tudjuk fejezni az aggájainkat hogy nem fogunk aláírni semmit egészen odáig, amíg nem látunk határozott javulást, világos nyomonkövetést és az ILO szakvéleményeinek a javulását, az ILO igazolását arról, hogy valóban javul a helyzet, és hogy a kormány valóban elmozdul és nem alkalmaz kényszerű gyerekmunkát. Úgyhogy szerintem nem kellene aláírnunk semmit. Köszönöm. Uh, Köszönöm. Akkor most zárjuk az első körét az eszmesérének nagyon fontosnak bizonyult, az árnyékadónak ad meg a szót. Kutas úrnak. Eh, Köszönöm szépen. Szeretnék még én is egyszer hozzászólni. Köszönöm. Ez tényleg konstruktív hozzáállás és hozzá konstruktív vita volt, csak egy közös nevező van, amely azt jelenti, hogy határozottan és közösen kell fellépnünk a gyakorlatban is Üzbegisztánnal szemben. Vagyis Üzbegisztánnak egy ILO delegációt fogadnia kell, hogy az a helyszínen mérhesse fel a helyzetet. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlament nem maradhat közömbös ebben a témában, hiszen a helyzet súlyos. Mint már elmondtam, itt tulajdonképpen egy technikai jellegű megállapodásról van szó, független attól, hogy milyen területet érint, de nekünk is van feladatunk, pozitívan, határozottan kell fellépnünk azért, hogy hogy az Üzbegisztánhoz fűződő kapcsolataink tovább fejlődhessenek. Vagyis mindent figyelembe kell venni, amit a vita során elmondtak. Köszönöm. Köszönöm szépen az összes vendégünk hozzászólását is. Nagyon fontos ügyünk, hogy az eszmecsere körhöz. szakbizottságunkban legközelebb júliusban tárgyaljuk a témát. A júliusi rendes szakbizottság ülésünkön. 27-es naprendi pont az EU közép-ázsiai stratégia végrehajtása és annak helyzete. Közép-Ázsiáról ugye eddig is esett szó, most egy más körben beszélhetjük ezt meg, ám jelentéstevőnk nincs itt. Akkor ugorjunk tovább a 28-as naprendi pontra, addig is, amíg Rinaldi az úr megjön. 28-as naprendi pont, mezőgazdasági használati termékek kereskedelme az EU és Palesztina között. Jelentéstevőnk Maria Eleni Koppa, a szocialista frakció soraiból. kereskedő megállapodásról van szó, ami az átmeneti társulási megállapodás alapján áll, az EU és a palesztin hatóság közötti megállapodáson. És ez voltaképpen egyfajta kivezetése az EU export tarifamentes piaci hozzáférési rendszeréhez az ipari termékek előtt illetve a kereskedelem többi területekkel való kereskedelem progresszív liberalizációnak folyamatába illeszkedik. Kérem mindenki figyeljen, aki meg elmegy, az tegye lehetőleg csendesebb módon. Το 2005 το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να διεξάγει διαπραγματεύσεις με αρκετές μεσογειακές χώρες με στόχο την A tárgyalások folytatása volt a feladatunk, hogy a mezőgazdasági és halászati termékek eh, ágazatában liberalizáljuk a kereskedelmet. Ennek része volt a palesztin hatóság tárgyalásának, valóban tárgyalás folytatása 2010-ben kezdődött ez el, és abban az évben le is zárult a megállapodás egy eh, hivatalos levélcseréből állt, majd 2011 áprilisában aláírása zárult. A megállapodás tiltja az import illetékek alkalmazását az Európai Unió piacára belépő termékek esetében bizonyos termékköre vonatkozóan, mely véleményünk szerint segíti a palesztin gazdaság talpraállítását részünkről, tehát ez egyfajta segítség ennek a folyamatnak. A világbank tájékoztatása szerint a palesztin területeken nagyon súlyos a helyzet, mert a, a, a megszállás, a szegénység, a munkanélküliség miatt a lakosság hatalmas többsége a, a gazdasági fejlődés és fejlesztéstől függ, a kereskedelem pedig gazdasági élénkítő eszköz lehet, és hozzájárulhat a stabilitáshoz is a palesztin hatóság, az Európai Unió legkisebb kereskedelmi partnere. 2009-ben a forgalom 56,1 millió euró volt mindössze, és ebből csak 6 millió volt a palesztin hatóságból származó import az EU-ba. 2014 első pedig ugyan nőtt ez az import, úgy kb. 30%-kal. Ezért szeretném megkérdezni az Európai Bizottságtól, tud-e tényszerű információt adni a számadatok felől? Van-e több adatunk ennél? Mert én nem igen találtam. Ha meg nincs adat, akkor miért nincs? Miért nincs a forgalommat taglaló adat? Egy másik téma, az Eurostat a számai alapján sem volt világos kép nyerhető, mert nem tett különbséget a palesztin hatóságból érkező termékek, meg az Izraelből érkező termékek között. Nem igen tesz különbséget. Holott nagyon hasznos volna, hogyha a forgalmat eh, lebonthatnánk ilyen alapon is, és vizsgálhatnánk a csak palesztin hatóságtól származó termékeket. Ez a biztonsági és stabilitás kérdéséhez is hozzá kapcsolódó kérdés, és a két fél közötti béketárgyalások felvételéhez is köthető volna a bizalom légkörében. Persze ez a, az izraeli telepítése, települések bővítésének leállítását is megköveteli. Mi vagyunk a palesztin hatóság legnagyobb donorai, és Izraelnek is fontos kereskedelmi partnerei vagyunk. Ilyen módon fontos szerepet játszhatunk, amelyet be kell töltenünk a térségben, hogy egy életképes megoldás a két állam alapján működő, az izraeli állam és a palesztin hatóság palesztin állam békés együttműködésen, együttélésen alapuló megoldás szülessen. Az Európai Parlament, hölgyeim és uraim, hozzá kell járuljon ehhez a folyamathoz, támogatva ezt a megállapodást, még akkor is, hogyha magunk, mi magunk nem tudtunk eddig pozitívan hozzájárulni a tárgyalások menetéhez. Végül engedjék meg, hogy hozzátegyem azt is, vannak más gondok is, itt ezekkel is foglalkoznunk kell. Például ilyen az, hogy az Európai Unió közvéleménye újra és újra rákérdez, hogy mit is akarunk, mit vásárolunk, honnan jönnek ezek a termékek, és nehézség megállapítani, hogy mely termékek jöttek létre például a, az izraeli települések körében a te, telepesek részéről. Az Európai Bíróság is bír joggyakorlattal, ez is felhív arra, hogy olyan rendszert kell bevezetnünk, amely minden két értelműséget felszámol, világosan meg lehetővé tesz, hogy meghatározzuk, hogy milyen eredménnyel jártak ezek a támogatásaink, milyen rendszer működik. Nem ideális persze jelenleg működő rendszer, és akár szándékos, akár véletlenszerű hibákra lehetőséget, vagy teret biztosít a forgalom meghatározásában. Tehát, hogy a termékek hol jöttek voltak éppen létre, illetve hol vannak azok a cégek, amelyek csak az export-import tevékenységet folytatták. Tehát így is ez, ezekkel a módszerekkel is ki lehet bújni a statisztikai felmérés alól. Fontos tehát, hogy a palesztin területek valóban valóságos származási bizonyítványjal tudják ellátni a valóban onnan érkező termékeket, és végül is lehetővé tegye számunkra, hogy utána nyomon kövessük, melyik termék honnan érkezik. Komoly politikai a bíró kérdés ez, ezért várom a bizottság válaszát, meg képviselőtársaim hozzászólásait is. Thank you. Let's open this. Köszönöm megnyitom a vitát, a szakbizottság további tagjai. Lucy Andrikiene asszony a néppárti frakció nevében parancsoljon. Köszönöm szépen. Ez is Shadow Reporter. Elnök úr, árnyék előadója vagyok ennek a megállapodásnak a néppárti frakcióban. A frakció támogatja a palesztin hatóságnak adott kereskedelmi kedvezményeket azért, hogy segítsük a gazdasági helyzet fejlődését, és hogy javítsuk az élet minőséget, ért körülményeket. Tudjuk, hogy a mezőgazdasági ágazat mennyire fontos a palesztin gazdaság szempontjából. Azonban hangsúlyoznom kell aggájainkat. Több ilyen is van. Ezek a megállapodások kapcsolatosak. Először is a frakcióm szeretné, hogyha az Európai Parlament világosan állást foglalna, és elmondaná, hogy azzal, hogy kereskedelmi preferenciákat adunk, semmilyen politikai elismerést nem biztosítunk a jelenlegi eh, palesztin hatóságnak, amelyben a Hamas is részt vesz. Ez egy olyan szervezet, amely még el sem ismeri Izrael állam létezéshez való jogát, és még mindig terrorista eszközökkel próbál politikai célokért küzdeni. Emiatt még mindig rajta van az EU terrorista szervezeteinek listáján. Én eh, az ipari termékek elfogadását az ARC szabályozó az ARC megállapodásnak a, az árnyék előadója is voltam a néppárban, szintén Izrael és az EU között. Ez egy nagyon szakmai, technikai jellegű megállapodás. Ez támogatta például a gyógyszerek kereskedelmét, és ez késedelmet szenvedett. Palesztina néhány hónappal ezelőtt jött el az Európai Parlamentbe, és ezt a megállapodást előbb tárgyaljuk, mint azt, amelyet Izrael kötnénk, és amely már 2010. júniusa óta van a napi rendem. Úgyhogy az én véleményem az, hogy a két megállapodás, a mostani, amit Palesztina és az EU között, illetve az ARK megállapodás, amelyet Izrael kötnénk, együtt kellene, hogy a napi rendünkre kerüljön, és a kettőről együtt kellene szavaznunk. Nagyon sajnálatos hogy az intézményünk áldozatul esett a kereskedelmi kapcsolatok politizálásának, különösképpen olyan területeken, amelyek egyáltalán nem politikai jellegűek. De hát, hogyha egyfajta bánásmódot alkalmaztunk Izrael szemben, akkor következetesen kell eljárnunk, és ugyanilyen bánásmódot kell alkalmaznunk a palesztin hatósággal is. Ezért tehát arra sürgetem önt, elnök úr, hogy ezt vegye figyelembe, és gondoskodjon arról, hogy az eszmecsere következő fordulóján, Palesztinával és Izraellel is ezeket az érveket egyszerre vitassuk meg. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök úr mind a két dosszié a saját útját fogja követni. Paul Murphy következik. Köszönöm, elnök úr. Én üdvözlöm, hogy a megszállott területekről árok érkezhetnek ide, ez előnyös. Erre kellene összpontosítani, de nem csak erre összpontosítottak. Tehát itt arról van szó, hogy a, nem vesszük észre a blokádat. Ugye ez az, az elefánt itt a teremben, amiről beszélni kell, a meglévő blokád. Különösképpen, ami Gázát illeti, és a lakosokat. Hát az illegális blokád miatt fontos. Ez ugye hatalmas korlátozások vannak, exportkorlátozások Cisziordániából is. És ezért lesz ez egy nagyon fontos pont a politikai tárgyalások során az elkövetkezendő hetekben és a humanitárius hatására fognak, a humanitárius hatásáról fognak majd szólni ennek a blokkádnak. Tehát, hogy nem férnek hozzá az építőanyagokhoz, a gyógyszerekhez ezek az emberek, és ennek borzasztó hatása van. Hát 1,6 millió ember van itt, egyfajta kollektív büntetést kaptak ők azért, hogy a Hamászra szavaztak. És mondjuk lehet, hogy e, pont a gazdasági hatásról nem fognak annyit szólni, hogy a, ennek a blokádnak milyen hatása van a gázai e, lakosokra, és hogy micsoda korlátozásokat alkalmaznak a Cisjordaniából jövő exportokról. Több embert e, megnyomorított ez. 300 ezeren élnek napi egy dollárból vagy kevesebből, 40%-os a munkanélküliség, szörnyűek ezek a körülmények, és napról napra virágok, eprek, más gyümölcsök hatalmas mennyiségben rohadnak el Gázában, de Cisjordániában is, mert nem lehet, nem tudjuk őket exportálni, ugyanis Izrael ellenőrzi ugye az átkelőket, és gyakorlatilag ezzel megbénítják a palesztinokat, nem tudnak kereskedni az EU-val, nem, tudnak, nem tudják exportálni a termékeiket. Tehát az izraeli kormány ugye decemberben szólt, tavaly, és arról beszéltek, hogy több exportot engedélyeznek majd Gázából, de nem történik semmi. Ezek hazugságok. Izrael hazudik, és csak úgy tesz, mintha valamilyen lépéseket bevezetne, de semmi nem változott, ugyanakkor a mennyiségű exportot engedélyeznek, 2%-ról van szó a blokkád előtti helyzethez képest. Tehát a blokkád előtti exporthoz képest ennek az exportnak a 2%-át engedélyezik most. Tehát szerintem nem kellene elítélni azokat, akik ezt támogatták azt kellene, a flottilát is támogatni kellene, Izraelt fel kellene szólítani arra, hogy hagyjanak fel ezzel az illegális blokkáddal és az export korlátozásával Cisjordániából. Köszönöm. Jelentős tevőnk, jelenik kapja meg a szót. Bocsánat. Még valaki szót kért. Kill Nielsen vendégünk. Röviden kérem. Intervenir parce que il se trouve que je me suis rendu Csak röviden akartam hozzászólni. Többször jártam a gázaövezetben, és nyugat-jordán területeken, tehát két pontot szeretnék felvetni, ami a, az epret és a virágot illeti. Eh, nem mindig romlanak meg, időnként a kecskéknek hagyják takarmányként, ami pedig a halat illeti Gázában nagyon nehéz hozzájutni halhoz. mint három 3000 halász van, azért harcolnak egy apró kis területet használjuk a tengerből, három mérföldni tovább nem mehetnek ki, és már ott van a tengerészet, az izraeli tengerészet, és eh, lőni kezd a halászokra tehát ami jön, azt tulajdonképpen Egyiptomból érkezik a gázaövezetbe az alagúton keresztül. A bizottság részéről bármilyen megjegyzés ezekre vonatkozóan? Kérdem. The floor, Nicolò Rinaldi. Nicolò Rinaldi kért szót? Csak azt szeretném elmondani, nem a magam, hanem az ALDE nevében, hogy támogatjuk a jelentést a bőtekértésekben. Úgy vélem nagyon fontos, hogy a lehető leggyorsabban lépjünk Kicsit aggaszt annak a lehetősége, hogy ezeket, ezt a megállapodást annak a, jóváhagyáshoz kötjük, hogy a koalíciós kormány ott hogyan áll össze. Ez súlyos hiba volna, hogyha a politikai és kereskedelmi érdeket összekevernénk egymással. Emlékezünk arra, hogy a Hizbollah és régóta a terrorista szeretek listáján szerepel, mégis régóta teljes körű kereskedelmi kapcsolatokat ápolunk Libanonnal, ahol ott a kormányban Hizbala miniszterek vannak. Aztán ott van Nepál, ahol a maoista front is szerepel a terrorista szertek listáján. Ott is akár csak a Hezbollának, meg a Hamasnak, nekik is van egy politikai ár, águk, amely régóta rész az a nepáli politikai életben. Úgyhogy ne keveredjünk erre a terepre, különösen a mezőgazdasági és halászati termékek áruforgalmi cserével kapcsolatban. Palesztin egy, egy kereskedő társadalom, gázai ö, kapcsolataim és saját tapasztalataim szerint is sajnálatos az, hogy nincs egy megfelelő kerete a palesztinokkal folytatott EU kereskedelemnek. Ez tehát fontos cél. Ugyanakkor nem tudom, hogy ezeket a jelentéshez kéne kapcsolnunk. Értem én a politikai tartalmáit mindennek, ám a mezőgazdasági és halászati termékekre vonatkozó rendelkezések hatása minimális a, a palesztinok életére, mármint ugyanakkor a humanitárius segítségnyújtás növelése egy másik cél lehet. Elnök Mári Eleni, jelentéstevő. Köszönöm képviselőtársaim hozzászólásait. Először is még várok válaszokat a Európai Bizottságtól. Tudnilik, nagyon konkrét kérdéseket tettem fel, amelyekre nem érkezett válasz. Akár írásos választ várok konkrét választ a bizottság részéről, vagy, vagy a későbbiekben. No, a hozzászólásokat illetően. Abszolút egyetértek azon két képviselőtársammal, akik nagyon világos képet alkottak a gázai helyzetről. Mindenki, aki járt a térségben, látta a, a virág és gyümölcs szállítmányokat, elrothadni a, a piacon, mert nem tudnak kijutni az országból. Nem tudják azokat kiszállítani. Megoldást kell találnunk erre. Úgy hiszem, ahogy Nádi képviselőtársam is mondta, ezzel régóta tartozunk a palesztinoknak. És ez egyik megállapodás, az AKA sem, a, sem az AKA sem ezen megállapodás nem szolgálja a palesztinok javát, hogyha már ezeket összekötjük. Ugye ez más és más termékkörökre vonatkozó megállapodások. Abszolút nem értek egyet azzal, hogy összekapcsoljuk őket, hiszen ez azt üzenet fogalmazza meg a parlament részéről, hogy a palesztinok ismét Izrael fogjaivá váltak. És nem ezt az üzenetet szeretnénk megfogalmazni az Európai Parlament részéről. Úgyhogy nem értek egyet ezzel az összekapcsolással. És Andrew Kennek mondom, kollégának mondom, persze bármit teszünk, annak mindig van politikai tartalma, töltete. De nagyon világosan politikai kérdés ez is. Úgyhogy tartom magam ahhoz az álláspontomhoz, amely e, ugye abban is áll, hogy ezt nem tudom, hogy az AK mikor kerül megszavazásra, ám elviekben nem értek egyet a két megalapodás összekapcsolásával, mert szerintem ez egy nem helyén üzenet volna az Európai Parlament részéről. Bitte ähm, Pusztán azt kérem mindenkitől, a képviselőtől is azt kérem csak, hogy ugye az a benyomásom, hogy itt fekete-fehérre igyekszünk festeni a dolgokat a palesztinak állnak az egyik oldalon, az izraelek a másik oldalon. Szerintem ebben a konfliktusban éppen ez a fekete-fehérre való festés az, ami nem segít. Hisz, holott minden frakció osztani látszik ezt a maga módján. Tehát ez a két dosszi azért fontos, mert senki, sem szabad túlszul ejtenünk, az Európai Parlament azt kell jelezze, hogy mind a két esetben bizonyos fajta felelősséget vállal, el kell kerülnünk azt a konfliktust, amikor a frakciók szemben állnak. Érzékeltő, hogy egyes frakciók inkább izrael pártiak, mások meg inkább palesztin pártiak. Ez a vita ugyanakkor a frakciókon belül is meg, meghúzódó határvonal mellett mentén folyik. El kell kerüljük tehát azt, hogy ez a két, dosszió, ez a két témadosszió egymás túlszául essen. Ez nem segít bennünket egyáltalán. Ezért kell az érzelmektől egy lépést vissza lépnünk, és elkerülnünk azt, hogy fekete-fehér színekben lássuk ezt a vitát, mert az évtizedek óta megmérgezi a megoldások való törekvést, nem segít bennünket semmiben. Uh, Kérem, hogy ne kezdjenek négy közti eszmecserébe. Eleni, röviden, csak egy megjegyzés. Igazabban nem fekete-fehérek a dolgok. Ezzel egyetértek. De ezért kellene nem összekötnünk két különböző ügyet. Mind a két ügyet hagyni kellene, hogy a saját útját járja, járja végig a mi döntéshozatali szervünket. De ha most ezt egy másik megalapodáshoz köztjük, gyakorlatilag ezek az emberek fogjául esnek az izraeli általánosabb problémának. Tehát hagyjuk, hadd menjen ez a maga módján a döntéshozatalban. Elnök úr, a bizottság részéről van-e valaki, aki röviden megjegyzést kíván tenni? Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, hogy megadta a szót és követni fogom azt a kérését, hogy rövid legyek. Nem térek vissza azokra az aspektusokra vagy részletekre, amelyekről már beszéltünk itt a megállapodásban, hanem megpróbálok, megpróbálom kiegészíteni azt, ami már elhangzott. Először is mit szeretnék? Szeretném megköszönni Koppa képviselőasszonynak, hogy felfrissítette, felfrissített minket és beszélt erről a megállapodásról, jelezte, hogy melyek azok a területek, amelyek problémásak és nagyon kényesek, érzékenyek, és amit ezzel a megállapodással kapcsolatban. Az első probléma ugye a dátumokkal van. Tehát, hogy tudjuk-e pontosan, hogy a kereskede, hogy milyen mértékű, az adatokkal van itt a probléma, hogy milyen mértékű a kereskedelem. Jelenleg a rendelkezésünkre álló adatok ugye az Eurostattól származnak, és csak a 2010-es évre vonatkoznak. Hogyha kopasszonyt ez érdekli, akkor több táblázatot is készítettünk, amely részletezi a kereskedelmem jellemzőit, és ezt a rendelkezésére tudom bocsájtani hogy így is hozzájáruljak ahhoz, hogy jobban megértsék ezeket a kereskedelmi folyamatokat a palesztin területek és az EU között. Van egy probléma, tisztelt Kopa asszony. Ugye ahhoz, hogy javítsunk a helyzeten, pontosan kellene tudnunk, hogy milyen kereskedelem zajlik. Hát voltak erőfeszítések, Izraellel is felvettük a, kap, felvettük a kapcsolatot. Több ülés is volt, még a szedében is. Konkrét üléseket kértek annak érdekében, hogy Izraelt ösztönözzék arra, hogy 2011-től most már részletesebb adatokat bocsátson a rendelkezésünkre. Tehát ez egy olyan probléma, amely talán fokozatosan majd megoldódik azzal, hogyha cselekszünk, különösképp, hogyha Izrael szemben így fellépünk, hogyha sikerül az adatokat mondjuk így szétválaszt, szétbontani, és sokkal részletesebb adatokra szert tenni. Az adatok mellett ez volt az egyik gond, a másik gond, amiről néhány szót szeretnék szólni, ez pedig a termékek eredetének a problémája, tehát hogy hogyan igazolják a termékek eredetét. Itt is a, a megállapodásban, az Izrael kötött megállapodásban van egy olyan pont, amely a posta irányító számjelzését kéri, tehát az adott zónának a posta irányító számát kell rátenni. Mert egyébként nem tudnánk igazolni a termék származását. Ez egyébként egy másik, nagyon szakmai vagy technikai feltételhez is kapcsolódik, ezt el tudom magyarázni, hogyha érdeklik, de nem akarok nagyon sok időt elvenni. A lényeg, hogy ennek is, ennek a másik feltételnek is ahhoz kell lenne hozzájárulnia, hogy a terméknek az eredetét valóban tudjuk pontosan meghatározni és igazolni. Arra is szeretnék emlékeztetni, hogy a javaslat, a megalapodásban a javaslat szerint van egy spe- konkrét klauzula, amelynek értelmében időszakosan föl lehet függeszteni ezt, hogyha csalásra derül fény Kérem, hogy fejezze be, mondja az elnök úr. Igen, igen, igen, igen, szeretném befejezni. Egyetlen egy dolog, ezek az elemek részletkérdések. Eh, mondtam, hogy természetesen eh, akár további információt és szakmai adatot is adok, akár ülésen kívül is, hogyha kérik. Köszönöm szépen, elnök úr. Térjünk vissza a 27-es napirendi pontra az EU közép-ázsiai stratégiája végrehajtásának helyzete. Ez ez a téma. Jani asszony kíván szólni? Csak egy nagyon rövid megjegyzésem lenne, elnök úr. Nem, nem, mondja az elnök úr. Lezártuk a vitát a napirendi ponton, és áttértünk a 27-es napirendi pontra, úgyhogy nemet kell mondanom. A 27-es napirendi pont tehát az EU ázsiai stratégiája végrehajtásának helyzete. Nikoló Rinaldi az előadónk, az AFET, az illetékes bizottság, amely a véleményt amelynek a véleményt készítjük, nem saját kezdeményezésű jelentésről van szó, tehát Nikoldo Rinaldinak meg is adom a szót, ő már itt is van. Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek. Az első dolog gazdasági szempontból, kereskedelmi szempontból a közép országok kapcsán hogy azt mondanám, hogy mind az öt köztársaság itt a GSP kedvezményezettje. Tudnunk kell, tehát hogy az új rendelet, amelyen a bizottság most dolgozik, és ugye majd véleményt kell alkotni, vajon milyen helyzetet idéz elő, tehát hogy mind az öt köztársaság továbbra is kedvezménye lesz, kedvezményezetje lesz -e ennek a rendszernek, mert ez ugye be, kihat az EU és az ő közötti kapcsolatokra, kereskedelmi kapcsolatokra. Még valamire emlékeznünk kell, ugye itt az öt közép-ázsiai köztársaság között ugye csak Kirgizisztán a WTO tagja, nagyon fontosak a csatlakozási tárgyalások, Kazaksztán kezdeményezte, vagy folytatja ezeket, de ez ugye a Vámunió és Gazdasági Unióhoz való csatlakozás is befolyásolja, ugye Oroszországgal és Fehér Oroszországgal köti Kazaksztán ezt. A WTO Ban azonban fontos, a WTO azonban fontos szerepet játszik a kereskedelmi kapcsolatokban. Egyébként nem valami hú, de jelentősek ezek a kereskedelmi kapcsolatok. 85%-a az EU és közép kereskedelemnek tulajdonképpen az EU és Kazaksztán között zajlik. A százalékos arány, hogyha globális szinten nézzük ezt, Európa és Kazaksztán között, akkor 0,7%-át teszi ez ki az EU kereskedelmének. Tehát gyakorlatilag kereskedelmi kapcsolataink 0,7%-a gyakorlatilag csak ez Kazaksztánnal, és Közép-Ázsiával, amiből a 84%-ért Kazaksztán felelős. Közép-Ázsia továbbra is hát egy kicsit nem, nem tiszta régió, nem tiszta helyzet. De azzal, hogy ezt így elmondtam, a kapcsolatok vagy az erőfeszítéseket megkettőzte Európa. Oroszország Közép-Ázsiában Oroszország és Közép-Ázsia között is erősödnek a kapcsolatok, Kína és Közép-Ázsia között is, tehát ez egyfajta földrajzi kereteket ad a helyzetnek. Geos, földrajzi szempontból, geostratégiai szempontból nagyon fontos tehát ez a régió, mert határai vannak Európával és Ázsiával, olyan országokról van szó, amelyek Európához is vonzódnak, de orosz nyelvet beszélnek, és a, az orosz, illetve a Szovjet, Szovjetunióval kapcsolatban voltak, de az EU-val is voltak kapcsolataik, a Kazaksztán az Európa Tanácsnak is tagja, szimbolikus szempontból nagyon fontos a részvétele az európai sporteseményeken. Tehát ezek az országok számunkra geopolitikai szempontból nagyon fontos területet jelentenek. Mik a kulcsfontosságú pontok? Most adott, adta ki egy jelentést a gazdasági kapcsolatokról Európa és Közép-Ázsia között. Azt taglalta ez a jelentés, hogy nagyon keveset fektetnek ezek az országok az oktatásba, ez nyilván nem a mi szakbizottságunkra tartozik, de hát talán az EU közép-ázsiai stratégiájának része lehetne, mert ez több frontos ez a stratégia, több területet érint. Második dolog, nagyon gyenge ezekben az országokban a kis- és középvállalkozások sora nincs, nincsenek vagy gyengék. Európaiként is kellene támogatni ezt. Ugye 720 milliós támogatást adunk ezeknek az országoknak, és ebből csak 10 millió támogatja a kis és középvállalkozások helyzetének javítását. A harmadik kritika a kapcsolatokban az a nyersanyagokat illeti, illetve a természetes erőforrásokat, az energiai területet, hát nincs kétség a felől, hogy ugye mi is talán túl sok figyelmet fordítunk kizárólag az energiaügyi kérdéseknek, ezeknek az erőforrásoknak. Azt is el kell mondani, hogy a kereskedelmi kapcsolatok erősödése nem e, szükségszerűen módosította a politikai viszonyt Európa és Közép-Ázsia között. Üzbegisztán vagy Türkmenisztán eddig nem változtatta meg az arcát, még ugyanolyan autoriter rendszerek, amelyek voltak. És az utolsó kritikai jelen pedig az, hogy nagyon hiányos az egy regionális együttműködés a régió öt országa között. Az európai erőforrások 30%-a tulajdonképpen regionális intézkedéseket és regionális fejlődést kellene, hogy támogasson, de hát ha nincs ilyen, akkor ez így nehéz, hiányzik az intézményi együttműködés, és politikai nehézségek is vannak az országok között. Az együttműködésünk párbeszédekre alapul, struktúrált párbeszédek ezek, civil szervezetek elég érdekes módon, egy civil szervezet elég érdekes módon szervezte ezt meg. Egyfajta kakofónia van itt az európai részről, vagyis láthatunk ezt a párbeszédekben. A gazdasági, kereskedelmi aspektusok így itt belekerültek ezekbe a különböző eh, irányvonalakba. Van egy normatív párbeszéd, emberi jogok, kultúra, és a jó kormányzás. Aztán van egy műszaki párbeszéd, itt oktatás, környezetvédelmi kérdések, eh, gazdasági fejlődési kérdések vannak, és akkor van még egy harmadik, amely egyéb kérdéseket tartalmaz, energia és biztonsági kérdéseket. Valószínűleg egy picit rendet kéne tenni ezek között, egy kicsit észszerűsíteni kellene a kereskedelmi politikát is itt a párbeszédben. A véleménytervezetben, ugye, amelyet a következő ülésre kívánok elhozni, szeretném hangsúlyozni az oktatás fontosságát, esetleg úgy, hogy ragaszkodunk ahhoz, hogy kereskedelmi képzést, marketing képzést kapjanak a kis és középvállalkozások is. Második dolog, segíteni kell a kis és középvállalatoknak a fejlődését. Szerintünk mindig optimális. Ez nem csak a gazdasági fejlődés szempontjából, meg azért, mert munkahelyeket teremt, hanem azért is, mert segíti a kereskedelmet, valahogy jobban szétterjedtebb, ez is segíti a, a kereskedelem demokratizálódását, ami ugye nem így van, hogyha nagy multinacionális cégek bonyolítják ezt. Ennek érdekében az is nagyon fontos, hogy kibővítsük az Európai Beruházási Bank mandátumát Közép-Ázsiára, mert ezt most csak akkor támogathatja az Európai Beruházási Bank ezt a térséget, hogyha energetikai kérdésekről van szó, Ukrajna, Moldávia, Grúzia esetében a kis és középvállalatok is támogatást kaphatnak, tehát ezt ki lehetne bővíteni Közép-Ázsiára. Harmadik aspektus. Segíteni kell technikai műszaki együttműködéssel ezeket a köztársaságokat annak érdekében, hogy közelíteni tudják, minél gyorsabban, a, közel, minél gyorsabban közel kerüljenek a WTO-hoz, és meglegyenek a jogi keretek, amelyek a befektetéseket támogatják vagy vonzák. Végül pedig az Európai Beruházási Bank felépései és itt koncentrálódjanak. Többször beszéltünk már ebben a szakbizottságban erről a témáról. A közép-ázsiai országok fontos termelőké léphetnek elő, és Beszéltünk az új észak-afrikai demokráciák kapcsán is erről, mondjuk üzletemberek és mások esetében kellene vízum lehetőség, tehát mondjuk az üzletemberek, a kis és középvállalatok képviselői számára komoly akadály, nem tudnak találkozni, nem, tud, nem lehet így kereskedelmi kapcsolatokat kiépíteni. Tehát ez is nagyon fontos, és reformálni kellene, racionalizálni kellene, de hát ez természetesen a mi előadóasszonyunk feladata, a struktúrált párbeszédet az EU és a közép-ázsiai országok között. Annak érdekében is, hogy jobban tudjunk összpontosítani, mondjuk egy párbeszéden keresztül keresztül a kereskedelmi fejlődésre utolsó javaslat, Közép-Ázsia számunkra, ugye ez az öt köztársaság, ex-szovjet köztársaságok fontosak. Van két ország még rajtuk kívül, Mongólia és Afganisztán amelyek kulturális és történelmi szempontból részben gyakorlatilag ehhez a térséghez tartoznak, és szerintem politikai, kereskedelmi politikai nézőpontból is el kellene gondolkodnunk azon, hogy ezen intézkedések közül legalább néhány nem terjeszthető -e ki Tadzsikisztán és egyéb országokra, és még Mongóliára és Afganisztánra. Köszönöm szépen, Nikola Rinaldi szavai, nyissuk meg az eszmecserét. David Martin, a szocialisták részéről kap szót. Elnézést, még David, lesz még egy zárt ülésünk is, amihez legalább kell majd fél óra, úgyhogy kérem mindenki fogja most rövidre. Igen, tudom, az idő ellenünk dolgozik, úgyhogy én, mint szocialista árnyék előadó hozzászólnék azért. Először is legyünk őszinték, ahogy Mikkel Rinaldo is elmondta, közép ázsiai térség számunkra nem mondható és nem is lesz mondható főkereskedelmi partnernek. Azonban, mint energiaforrás, egy geopolitikai partner fontos lehet. De azt be kell lássuk, hogy a régióban nem kereskedelmi a fő érdek. Ugyanakkor nem szabad elkövetnünk azt a hibát Közép-Ázsiában, amit a közel-keleten tettünk, ahol is a saját érdekeinket az emberi jogok és a demokrácia helyi fejlesztése elé helyeztük. És bár a kereskedelmi kapcsolatok révén a, hat, a nem túl nagy, azért reméljük az emberi jogokra, a demokrácia erősítésére lehetünk pozitív hatással, olyan feltételrendszer teremtve a kereskedelmi ö, forgalom kereteit, például a GSP Plus programokba bekapcsolva ezeket az államokat világosát téve, hogyha megsértik a GSP plusz például a társadalmi sztenderdek vagy egyéb területeken, akkor a kedvezményeket, kedvezményeket megvonjuk tőlük. Ez ösztönző lehet. Hasonlóképpen a térségbe utalt támogatásainkat is a jó kormányzásban való előrelépésekhez kellene kötni. Ebben egyetértek Nikoló Rinaldival, például az oktatás fontosságát hangsúlyozva. Röviden fogva tehát, csak ilyen távért és stílusban mondom el gyorsan, igen, fontos, hogy jó kapcsolatokat ápoljunk a világ ezen résznek államaiból, és megvan az EU-nak a saját érdekei, és a fő kérdség az, hogy az állampolgárok javát, ott élő állampolgárok javát szolgáljuk mindezzel. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Krisztina Muscardini. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden, a néppárt árnyék előadójaként Rinaldi képviselő úr felvetéseit, felvetései alapján azt gondolom, hogy szerintem az a feladatunk, hogy el kell érnünk, hogy ezek az országok elfogadják a klauzulákat, amelyek a szociális emberi jogok védelmére vonatkoznak, és így tovább. Ugye ezeket nem fogadják el jelenleg, és arra is szeretnék emlékeztetni, hogy nem minden ország feltételi körülményei azonosak. Én néhány évvel ezelőtt részt vettem egy média fórumon Kazaksztánban, és ott láthattam, hogy mekkora érdeklődés van, milyen szándék, hogy az információs kultúrát kidolgozzák, és ez hasznos lehet a szomszédos köztársaságokban is. Szerintem ezért a mi munkánkat ennek kell szentelni, és fontos, hogy Európa ne veszítse el most ezt a lehetőséget. Itt most egy lehetőség, egy hatalmas piacról van szó, természeti erőforrásokban gazdag térségről, és a kultúránkat is ki tudjuk terjeszteni, tehát ugye azt az emberi jogi kultúrát, amelyet támogatunk kulturálisan, kulturális befolyásunkkal javíthatunk a szociális körülményeken, és olyan helyzeten, amely megnehezíti a kis- és középvállalkozások tevékenységét, a saját kis- és középvállalkozásainkét is. Tehát nem feledkezem meg arról, ugye, amit a, arról a témáról, amit az előző parlamenti ciklusban tárgyaltunk, tehát ugye arról, hogy a KKV-k milyen nehéz helyzetbe kerülnek, nem tudnak megjelenni bizonyos országokban, például a női kis- és középvállalkozók nem tudnak elmenni olyan kultúrákba, ahol a nőket nem fogadják el, mint gazdasági szereplőket. Köszönöm szépen! Végül pedig Paul Murphy. Lehetőleg távirati stílusban legyen szíves, mint az utolsó felszólaló. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Hát legalábbis szavakban az EU közép-ázsiai stratégiája beszél arról, hogy mennyire fontosak az emberi jogok, jogállamiság, jó kormányzás és a demokratizáció. És hogyha értékelni akarjuk általánosságban a helyzetet, akkor azt mondhatjuk, hogy hát ez nem volt sikeres. Legalábbis előrelépést nem sikerült elérni ezeken a frontokon. Az emberi jogokat rendszeresen sértik ezek az országok. Hadd vegyem ki Kazaksztánt példának. Én nagyon is azt gondolom, hogy súlyosan megsértik az emberi jogokat, a demokratikus jogokat, a dolgozók jogait. Szisztematikusan kínozzák a foglyokat, és az ellenzéki pártok nem szerveződhetnek meg legálisan, mert ilyenek a szabályok ezekben a diktatórikus rendszerekben. Végül pedig a dolgozók jogaitra is szeretem volna a szakbizottság figyelmét felhívni. Volt egy nagy sztrájk, amelyet most szerveztek meg Kazaksztánban, és a Kazaksztán társpart társpártunk, a Kazasztán Szocialista Mozgalom hívta fel a figyelmet erre, 15 ezer olajmunkás sztrájkol Kazaksztánban, és nagyon brutálisan nyomták el ezt a fellépést, a rendőrség és a katonaság kivonult, meg bántalmazta ezeket az embereket, és ez fogdába zárta őket. Tehát az állam mindig brutálisan elnyomja ezt. A múlt héten kilenc női tüntető, illetve tüntetők feleségét is brutálisan megtámadták, csak azért, mert ugye részt vettek a tüntetésben. A tüntetők ügyvédjét is bebörtönözték, kb. már három hete ül a börtönben. Osztályharc kirobbantása a vád. Voltak olyanok, akiket szabadon engedtek, de a letartóztatások folytatódnak a hasonló vádakkal. És azt hiszem, ez is igazolja hogy Kazaksztánban, legalábbis Kazaksztánról tudok beszélni, egyáltalán semmi előrehaladás nem történt ezeken a frontokon, és ezek kulcsfontosságú kérdések, ezek az emberi jogi és egyéb kérdések. Ennek nagyon komolyan meg kell jelenni a véleményben és a jelentésben is. Köszönöm. Nikola Rinaldi végszóra megkapja a szót. Csak nem tudok hozzátenni semmit. A... Hallgat, a különféle véleményeket, ebből áll az eszmecsere. Elnök, köszönöm. Akkor lépjünk tovább. A 29-es naprendi pontunk a következő, ami terítékre kerül. Itt van körünkben Graham Watson képviselőtársunk, aki az Európai Parlament indiai küldöttségének elnökeként kapott meghívást körünkbe, hogy ott itt beszámoljon arról, milyen eredménnyel járt a delegáció útja. Hiszen tudjuk, egy kereskedő megállapodásról folyik a tárgyalás Az indiai féllel ezért fontos, hogy e, figyelemmel kísérjük a lépéseket. Üdvözlöm Graham Watson urat, ha jól hallottam, jól tudom, önt kitüntették. A királynő kitüntette lovagi címmel. Gratulálok ehhez a kitüntetéséhez, és köszönöm még egyszer, hogy eljött körünkbe. Sok időnk sajnos nincs, mert hogy csúszásban vagyunk, úgyhogy arra szeretném kérni, hogy a leg, legrövidebben számoljon be. Köszönöm mint rendszeres látogatót köszöntöm a bizottságunkban. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, meghívtak, nagy megtiszteltetés ez, hogy beszámolhatok a szakbizottság tagjai körében az utazás eredményéről, illetve a Indiával kapcsolatos a kereskedelmi megállapodás felé tartó útunk haladásáról. Talán bizonyal tudják, hogy mivel az Európai Unió és Indió nagyon sok közös értékkel bír, valami nincs olyan súlyos probléma, amely megosztaná a két felet, ezért magasabb szintre emeltük kapcsolatrendszerünket 2004-ben, és stratégiai partneri viszony révén, amelyet az évek során tovább finomítottunk. Az indiaiak ugyanakkor mindig nagyobb hangsúlyt helyeztek a kereskedelemre, mint a politikai kapcsolatrendszerre. Bizonyos szempontból az Európai Uniót nem tekintik továbbra sem igazából politikai szereplőinek a világszínpadon, hanem inkább kereskedelmi partnernek, és ezért a kétoldalú kapcsolatokra koncentrálnak inkább. Sasita úrt idézem, aki az indiai kormány tagja, azt mondta egy interjúban, Jürektűben, inkább Cameron miniszterelnökkel vagy Sarkozy elnökkel tárgyalunk, mint Ashton nővel, aki, a brit, aki elméletileg az európai diplomációt vezetni. Hát így gondolkozik az indiaiak, ám változik ez a tendencia is. A Lisszaboni életbe lépése után az Európai Unió közösség hatáskörének növelésével az indiai hozzáállás is változóban van. Úgy tűnik, ők is keresik az együttműködés új területeit, a biztonság, a terrorizmus elleni harc terén, az atalantai hadi tengerészeti erőhöz is hozzájárulnak, az éghajlatváltozás, energetika, oktatás, innováció területén is, fejlesztés területén is keresik az új kapcsolatokat, és ezzel tudunk tartalmat vinni a, abba a kapcsolatrendszerbe, amely felállt. Struktúrált párbeszédet folytatunk az új indiai parlament, amelyet 2009-ben választottak meg. Több ígéret ellenére sem hozott létre az EU-val, Európai Parlamenttel kapcsolatot tartó formális delegációt. Ennek ellenére azonban rendszeresen találkozunk mind a két kamara képviselőivel más fórumokon. Azt is tudom, hogy Buzek elnök úr is Kumar úrhoz fordult, a lakszaba az indiai parlament elnökéhez, és elviekben pozitív választ kaptunk, ám, mint mondtam, továbbra sem alakult meg indiai félről a delegáció. Mi nemrég jártunk Indiában, Delhiben voltunk, Viharállamban, Patnában és Bombéban, Mumbaiban találkoztunk szakszeretek, civil szervezetek képviselőivel, a indiai szövetségi parlament két kamarájának képviselőivel, kereskedelmi kérdésekben érdekelt politikusokkal. A legmeglepőbb az volt számunkra, hogy mennyire kevés információval bír az indiai fél a tárgyalásokról egyáltalán. Ugye a nagy különbség a mi parlamentünk és a lakszabak között, hogy nekünk, hogy nálunk szavazni kell. A szabadkereső megállapodásokról még az indiai parlament csak konzultációs jogkörrel bír. Úgyhogy általában az indiai parlamenti képviselők, ami információt kapnak, azt inkább az Európai Uniótól kapják, mint sem a saját kormányuktól. Ez nem nagyon segíti a kapcsolatok építését, és a szakszervezetekkel tárgyalva, akik ugyan az indiai munkavállalók csak nagyon kicsiny hányadát képe, képezik le, mert kevéssé szervezett a munkaerő Indiában. Mégis olyan félelmeket fogalmaztak meg, amely alapján bizonyos szempontból ellenállnak a szabadkereskedő megalapodásoknak. Igyekeztünk megnyugtatni ezeket a félelmeket, rámutatva arra, hogy a megállapodás milyen előnyöket hozna Indiának. Mégis amikor hangsúlyoztuk a parlament azon véleményét, amely 2009-ben elfogadott állásfoglalásban tükröződött, és amelyet megismételtünk ez évben, rámutatunk arról, hogy a globális gazdaság mellett egy globális társadalmi szerződésre is törekednünk kell, és az Európai Parlament nem törekszik olyan kereskedő megállapodásra, amely nem szólna a fenntartó fejlődésről is, és ne tartalmazna erről külön fejezetet, és nem tük, ne tükrözné az a naggályokat is, amelyeket megfogalmaznak a felek. Ugyanakkor a útunk zártával megállapítottuk, hogy a kereskedelmi megállapodás politikai tartalmat is hozhat, és kettős nyertes kettős nyerű játék elméleti modell alapján mind a két fél számára hasznos lehet. Reméljük persze, rá kell mutatnunk arra, hogy a, a tárgyalások nem haladtak olyan gyorsan, ahogy a mi tárgyaló delegációnk remélte volna. Jó lenne, ha az év végéig legalább a megállapodás keretei felvázolhatók volnának, és egy EU-indiai csúcsra való felkészülés nagyban segítené ezt a közeljövőben. Köszönöm szépen ezt az összefoglalót, és a helyzetről való tájékoztatást. Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése David Martin a szocialisták részéről. Két nagyon rövid felvetés, elnök úr. Az utolsó felvetés kapcsán hadd mondj a szakbizottságnak, hogyha az év végéig nem sikerül a tárgyásokat lezárni, akkor talán hosszas, túlságosan hosszúra nyúlhatnak, tehát a késlekedés az nem lenne jó. Nem tudom, hogy ön az indiaiaktól hallotta ezt, az indiai féltől, hogy vagy nincs megállapodás, vagy az év végéig ezt megkötik, vagy hogyan látják ők ezt? Úgy gondolják, hogy 2012-ben is lehet ezt folytatni, a jóisten tudja, hogy meddig? A második kérdésem pedig az, hogy mennyire fontos az indiaiaknak a négyes modul mert nekünk az volt a benyomásunk. Réna Eldi képviselő. Rövid kérdés Grahamnek. A mi területünkön is nagyon sok kérdés van, amely nagyon ellentmondásos ebben a megállapodásban. Mindig visszatérünk ezekre. Hát például a elgazott, az egyesek veszőparipája, aztán van egy másik, amivel kapcsolatban Martin és én vagyunk aktívak, a gyógyszerekhez való hozzáférés, a szellemi tulajdonjogok problémája, az indiai oldalán vagyunk itt, aztán van, akit itt a gyerekmunka foglalkoztat, és így tovább. Nem tudom, hogy az indiai látogatása során előkerült-e olyan téma, amelyről nagyon sokat beszélnek, amely foglalkoztatja az indiai felet mint hogy akadály, mint probléma, így gondoltam. Van-e még kérdés? Akkor én egy utolsó kérdést hozzáteszek. Hallottunk arról, hogy komoly ellenállás van Indiában a piaci hozzáférést, illetően az európai autókat nem szeretnék beengedni, illetve a közbeszerzési eljárások is ide tartoznak, valamint az európai földrajzi megjelölést sem vagy ezzel kapcsolatban is ellenállnak. Mi a véleménye? Felül lehet ezeken emelkedni, le lehet küzdeni ezt az ellenállást, és így megállapodásra lehet jutni a két fél között? Öné a szó a válaszokra. Azt hiszem, elnök úr, hogy a nehézség az mindig az, hogy pontosan tudjuk, hogy mi, miről is szóltak a tárgyalások, minket rendszeresen tájékoztat a bizottság. Az azért azt el kell mondani, hogy az indiai fél számára azért itt komoly lehetőségek vannak, mert jelenleg nagyon kicsi a részesedésük az európai piacból, és eh, nyilvánvaló, hogy ez nagy lehetőség a számokra, ezt a piaci részesedést lehet növelni. Ami pedig azt illeti, hogy mennyire fenntarthatóak ezek a tárgyalások, hát szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy Dögucht biztos úr és Sarma kereskedelmi miniszter nagyon jó kép, ö, kapcsolatot alakítottak ki egymással, Persze nem tudjuk, hogy Sharma úr mennyi ideig marad kereskedelmi miniszter, ez aztán kihathat a tárgyalásokra. És akkor még valami, ami úgy tűnt számunkra, hogy talán befolyással van az indiai félre, az, az hogy mondjuk a Doha, Doha fordulót sikerül-e lezárni. Úgy tűnt ugyanis, hogy ha a dohai forduló lezárása mondjuk már a látókörünkbe kerülne, akkor a kétoldalú megállapodásnak a hozadott értéke nem olyan nagy az indiai fél számára. De ugye a jelenlegi állás, a doha tárgyalások jelenlegi állása mellett szerintem biztos, hogy van ennek hozadott értéke, és ez David Martin kérdésére is fontos válasz. A mód for nagyon fontos neki. Nem tudom, hogy a bizottsági tárgyalói hogyan tudják ezt a kört négyszögesíteni, de hát ez az ő feladatuk. Vannak itt bizonyos tagállamoknak bizonyos aggájai, ezek nagyon konkrétak. Például a generikus gyógyszerek ezek közé tartoznak. De mi, és biztos vagyok benne, hogy az önök tagjait is megnyugtatták a tárgyalók, a bizottsági tárgyalók arról, hogy meg sikerült erre megállapodást megoldást találni, tehát nem ragaszkodik a bizottság semmi olyanhoz, amely komolyan aggasztja az indiai felet, és más aggályokat is megfogalmaztak. Különösképpen, és ez szerintem egyébként meglepő, mezőgazdasági termékek esetében. Én nem gondoltam volna, hogy ez komolyan kihatna mondjuk a mezőgazdasági piacokra. De mégis úgy tűnik, hogy ez a helyzet. Az indiai piac annyira gyorsan nő nagyon sok területen, hogy lenne mondjuk lehetőség vagy hely európai termelők számára, és mondjuk az agresszívabb, az európai ágazat agresszívabb részein mindkét fél számára előnyös lenne ez, de David Martin ugye tudja a skót viszki ipar érdekeit, ismeri, hogy mik ennek az ágazatnak az érdekei, úgyhogy tudja, hogy milyen gyakorlás történik, és Rinaldi kolléga is ismeri a autógyártási ágazat helyzetét. De mindegy jól tájékozott körökben Indiában azért az úgy érzik, hogy ez komoly előnyöket jelenthet mindkét oldal számára, a kapcsolatok elmélyítését jelenti, és további lehetőséget biztosít Indiának a gazdasági növekedésre. Ezért én továbbra is optimista maradok azzal kapcsolatban, hogy sikerül megállapodást kötni, még akkor is, hogyha egy picit ez több időbe telik, mint, amennyit először, mint amennyire először számoltunk. Köszönöm szépen kedves Graham Watson úr, a tájékoztatást. Mindig nagyon szeretettel fogadjuk Önt, és nem ez az utolsó alkalom, hogy meglátogat bennünket. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer a tájékoztatást. Ez azt jelenti, hogy végre sikerül rátérni a 30-as rendi pontunkra, ez viszont zárt